Diamo inizio alla commissione. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, megkezdjük a bizottság ma délutáni ülését. Egy szűk óránk van a 16-os napi rendi pont tárgyalására, amelynek a témája a 1234 per 2007 per LK tanácsi rendeletnek a tej és tejtermék ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosítása James Nicholson a jelentés felelőse, a raportőrünk, és egy első tapasztalat cserére kerül most sor, és a bizottságunk, amelyet minden politikai frakció képvisel, a bizottság is itt van körünkben. Köszönöm, hogy eljött az ülésünkre, és akkor rögtön meg is adom a szót James Nicholson úrnak egy rövid bevezető erejéig, és utána kerül sor a vitára. James, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony és én vagyok ennek a jelentésnek a felelőse, és remélem, hogy mindenkinek volt lehetősége a tervezetet elolvasni a tejcsomag elérhető volt angolul, de hát lassan most már azt hiszem, hogy minden nyelven rendelkezésre áll a fordítás. Röviden a kulcsfontosságú elemekre hívnám fel a figyelmet, és örömmel várom, hogy meghallgassam az önök, az árnyékjelentés felelősök hozzászólásait és az egész vitát, Úgyhogy az elmúlt hónapban volt egy tapasztalatcsere a bizottságnál, és hát számos érdekelt vitatta meg a kérdéseket. Nagyon sok kulcsfontosságú területet illetően ütköznek természetesen a vélemények azok között, akik az ipart képviselik, a feldolgozó ágazatot, és azok között, akik a farmereket, a gazdákat. Hát világos számomra, hogy ez így van, de hát én megpróbáltam egyfajta kiegyensúlyozott jelentés tervezetet elkészíteni. először is, ami a kapcsolatokat és a szerződéseket illeti, amit a biztos úr is elmondott, a minimális követelményeket, illetően a, a, a különböző árakat, illetően amelyek kifizetésre kerülnek. A szerződések Hát, be kell, kell, hogy tartalmazzanak záradékot az újra tárgyalásra vonatkozóan, és nem szabad, hogy százszázalékos kötelezettséget vállaljanak a beszállítók felé, és itt tehát a rugalmasság az, ami nagyon fontos lenne a termelők, a gazdák számára, és az új szerződések esetében tagállami szinten biztosítani kell, hogy a gazdáknak megfelelő lehetőségük legyen erre a megoldásra, még akkor is, hogyha az adott ország ezt nem vállalta. A szerződésre ugyanazoknak a feltételeknek kell vonatkozniuk, amelyek a javaslatban szerepelnek. A, láthatták, hogy én a 33%-ot 70%-ra növeltem, és hát látják, hogy nagyon sok módosítás történt a százalékos arányokat illetően, nagyon fontos lenne ez minden ágazat számára és azért, amiért én ezt a módosítást elvégeztem 33-ról 20%-ra, nem láttam igazán konszenzust, úgyhogy én elkezdtem ott, ahol gondoltam, hogy elindítható a folyamat, és hát majd meglátjuk, hogy milyen javaslatok jönnek a különböző. És én arra szeretnék emlékeztetni, hogy meg kell értenünk, hogy nem csak azért vagyunk itt, nagyon nem csak a jogi oldalt kell megnézni. Ugyan ez lesz az első jelentés, amely társ döntéshozatalban kerül elfogadásra, de a versenypolitika szempontjait is figyelembe kell venni, és akkor, amikor megkezdődnek a tárgyalások a tanácsal és a bizottsággal, akkor rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy megfelelően tudjunk fellépni azt is látni fogják, hogy derogációt biztosítottam azon tagállamok számára, akik lehetővé teszik a termelő szervezetek számára a 75 százalékot, és ez nem valósul meg mindenhol. És a módosítások egy része, a 16-os és a 20-as, az is olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekre a szerződések irányulnak. Itt védeni kell azt, ami sok országban nagyon jól működik, és hallottam, hogy a, még mindig van némi, némi zavar ebben a kérdésben, és hát itt tisztázni kellene a az átláthatóság jegyében kell megnézni a, a feldolgozói ágazat működését, és itt ö, időszerű az elemzés, és ezeket az adatokat az összes érintett javára kell hasznosítani, és ahol ez kereskedelmileg képviselhető, ott lehetőséget kell adni, hogy ezek az információk segítsék a termelést vagy az ellátást. És ami a preambulum bekezdéseket illeti, ennek nem biztos, hogy van jogszabály alkotási hatása, de a bizottság bizonyára figyelembe fogja venni, hogy sokkal hatékonyabban kell használni az különböző finanszírozási lehetőségeket, és itt nagyon óvatosan kell eljárni, különösen a hosszú távú fenntarthatóságra tekintettel, és reméljük, hogy ez támogatásra talál a bizottságban. Lehet, hogy ellentmondásos, de én azt hiszem, hogy fel kell hívni a bizottság figyelmét arra, hogy nem minden tagállam eh, tudja ezt az úgynevezett soft landinget biztosítani, amire ígéret született, és azt nem tudom, hogy a bizottság mit tehet, hogy eh, a, azon eh, tagállamok megsegítése érdekében, ahol ez a soft landing erőteljesen hard landing lesz én a 911, a 3140-es módosító indítványok esetében megpróbálok ö, ö, egyensúlyt teremteni az intézmények és hát a, ö, szer, ö, a jogszabály megvalósítási lehetősége között. A 21-es módosító indítvány lehetőséget ad, hogy a bizottság nem csak a tej, hanem a zöldség, a gyümölcs és a dohány szektorban is alkalmazhatja ezt a megoldást, ezeket a piacszervezési megoldásokat. Az 22-es módosítás az csak is és kizárólag a tej szektorra vonatkoztatható és a szerződéseket illetően a bizottság esetében teljes tárgyalási szabadságot kívánunk biztosítani, ezt meg is kell, meg is kell őrizni, nincs szükség arra, hogy a bizottság egyöntetű alkalmazást javasoljon. Na hát összefoglalva annyit szeretnék mondani, hogy a döntés tulajdonképpen megszületett, és nekünk most azt kell megoldani, hogy milyen módon lehet ezt a soft landinget megoldani, és amivel mi foglalkoztunk, hogy ez az ökenőmentes átmenet hogyan valósítható meg, különösen a feldolgozók esetében, bár van egy elem, ami meghatározó, bár nincs benne a jelentésben, de nagyon nagy fontosságú, ez pedig a kiskereskedelmi szektor. Ugyanis itt dolgoznak azok, akik ellenőrzésük alatt tartják az egészet, és hát ők azok, most elmondhatják, hogy igazam van-e vagy nem, de a kiskereskedelmi ágazatra ez az ellenőrzés nem vonatkozik, mint ami vonatkozik a feldolgozókra és a termelőkre. Tehát egy másik aggodalomra okot adó szempont. Beszéltem svájci érintettekkel, illetve ágazati képviselőkkel. 2009-ben a kvóták és a szerződések kapcsán nagyon rossz tapasztalatokra tettek szert a kvótaemelés kapcsán. És tudom, hogy ennek az világon semmi köze a jelentéshez, de azért mégis elmondom, hogy emlékeztessem a háttérre önöket, hogy nekünk ez a kérdés úgy fontos, hogy ugye nagyon-nagyon sok kis termelőre is gondolni kell az Európai Unióban. Úgyhogy örömmel várom a véleményüket, és üdvözlöm a módosításokat, amelyeknek a benyújtási határideje március 22, de azért ez az idő elegendő arra, hogy megfelelő kompromisszumokat ö, tudjunk kialakítani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, James. És akkor most megkezdődik a vita. Michel, tessék parancsolni. Köszönöm, elnök úr. Először is frakcióm nevében szeretnék John Nicholsonnak köszönetet mondani a munkáért, a konzultációért, amelyet a különböző frakciókkal végzett, mielőtt elkészítette a jelentést. Mindannyian elismerjük, hogy az a rendszer, ami eddig működött, nem igazán jó rendszer volt. Történt egy döntés arra vonatkozónak, hogy ezt eh, elhagyjuk, és eh, javasoltunk egy szerződés formát. Eh, James Svájcot javasolta, mindannyian emlékszünk erre a példára. Ami az én frakciómat illeti, mindenki azon gondolkodik, hogy az egyetlen szerződéssel lehet-e megfelelően irányítani a piacot? Föl akartam tenni egy kérdést. Nem lehetne egy felülvizsgálati záradékot belevenni ebbe a jelentésbe, ami lehetővé tenni, hogy egy bizonyos időszak elteltével a hatékonyságot megvizsgáljuk. Hogyha egy szerződés lesz, akkor ezzel az a gond, hogyha a termelőnek az eszközöket biztosítani akarjuk, az erőt, a védelmet, arra, hogy az ügyfeleivel tárgyalásokat folytasson, és ne a 19. század gyakorlatta érvényesüljön, amikor a termelőre a vevő rákényszerítette akaratát. Ez volt a 20. század elején is a helyzet. A szerződés definiálásában erre gondolni kell, ahogy az előadónk javasolja, és garanciákat is bele kell venni a szerződésbe, vagyis hogy milyen feltételek mellett lehet a vállalkozóval megtárgyalni a, fel, a szerződést. Van egy másik feltétel, az átláthatóság. Garantálni kell a különböző aktusok kereskedelmi biztonságát és a kereskedelmi kódexet, eh, ahhoz, hogy higatta lehessen tárgyalni, valóban jól kell ismerni a piaci adatokat, vagyis szerintem hajthatatlannak kell lennünk, ami az átláthatóságot illeti, és az különböző ismeretek beszerzését az ágazaton belül. A bizottság foglalkozott az első szinttel vagyis amikor a tranzakció a tejtermelő és az első vásárló között létrejön. Nem kellene messzebbre menni, legalább az átláthatóság szintjén, mert az világos, hogy a lánc összes szeme meghatározza a termelő jövedelmét egészen a láncolat végéig. Mert egyébként ez dönti el, hogy mennyi marad neki. Az viszont nem fogadható el, hogy kevés maradjon, és éppen ezért ezt a rendeletet megfelelően kell elkészíteni. Legyen több láthatóság, az ár megszabás is legyen átláthatóbb, a jövedelem legyen stabil, és szerződéses kapcsolatban állhasson a termelő a felvásárlóval. A javaslatban van egy olyan részlet, amely a minőségi termékekre vonatkozik, tejtermékekre. A biztos elmondta, hogy még nyitott a javaslatot illetően, még folynak a tárgyalások, a szöveg pedig javaslatot tett arra, hogy hogyan lehet a piacot kezelni, a volumeneket kezelni egy olyan szervezet által, amely a földrajzi eredettel és az eredet megjelöléssel foglalkozik. Úgyhogy a szövegjavaslatban ezt a részt is megfelelően rögzíteni kell. Köszönöm, Tarabella kollégánki a szó. Köszönöm, elnök úr. James Nicholson, James, nem John, hanem James. James. nagyon nehéz összefüggésben vizsgálja a kérdést a kvóták alapján, és figyelembe véve a világhelyzetet. A kvótáknak köszönhetően eddig az exportált mennyiséget lehetett stabilizálni, úgyhogy az, itt az USA-ról is szó van, ők is kívülre tekintetnek. A jövőben a volatilitás, a jövőben is, mivel a volatilitás növekedett, hasonló lesz a helyzet, még nem léptünk ki a válságból, és eh, úgy néz ki, hogy biztos, hogy lesz újabb válság. Az árak eh, Óceániától, Új-Zélandtól függ, és az ő termelésüktől, hiszen az főleg az exportot szolgálja, éppen ezért a volatilitás eh, kockázata megvan. Mit jelent ez? Erős van szükség. És, ami ezt illeti, ez az én eh, fő megjegyzésem. Azt nem láttam, hogy itt meg lenne az akarat arra, hogy erőteljesen szabályozunk, pedig erre szükség lenne. Megjegyzésem egy, kutatásra, fejlesztésre kell hangsúlyt helyezni, mondja a jelentés. Ez így van, mert itt hiány volt kutatás-fejlesztés terén, de nem szabad eh, elrejteni a probléma lényegét, vagyis az, hogy eh, itt egyenlőtlenség van, és a termelő húzza a rövidebbet. A bizottság 33%-ot javasol, tudom, hogy itt különböző számadatok vannak, azután 80-at javasoltam én, akkor a kettő között mondjuk a közép arány az az 50 lenne, nem tudom, hogy mások mennyit javasolnak. A lényeg az, hogy itt az erőviszonyok nem kiegyenlítettek és a termelők legyenek erős helyzetben, szinte monopól helyzetben. Miért ne? Azért, hogy tárgyalni tudjanak. Azután a 17-es módosítással kapcsolatban nem értem azt, hogy ez mit is akar itt mondani, azért, hogy a feldolgozó és a termelő között egyensúly legyen. De hát itt nincs egyensúly, nekünk kell ezt létrehozni, vagy újra létrehozni. A, az előadónak arra van hajlama, hogy itt a verseny torzulást kiemelje. Nem a, leg, nem a verseny a legfontosabb dologét, de a lényeg az, hogy rugalmasnak kell lenni, a realitáshoz alkalmazkodni, ez nem dogma a konkurencia, ez nem olyan szent dolog, amihez nem lehet hozzányúlni. Az állampolgár számára nyertes, nyerő helyzetet kell létrehozni. 25-ös módosítás maximális rugalmasság. Nem értem pontosan ezt a megfogalmazást, lehető legnagyobb rugalmasság. Itt ezt mindenki szereti hallani, ez olyan, mint az egyszerűsítés, de meg kell nézni, hogy mi van e mögött. És szerintem a szerződés gondolata, és már erről beszélt, szinte bebetonozott dolog. A szerződés jelzi a volument, az árat, mondjuk a, egy indikatív árat és valamilyen időtartalmat. Az ár valamilyen képletnek felel meg. Ebbe benne lehetne az, az élelmiszer árak emelkedése is, például a takarmányárak növekedése, hiszen ez dönti el a termelési árat. Azután az időtartam legalább középtávra meg kell szabni valamilyen időtartamot, mert a láthatóságot elveszíti a szektor, és hogyha valaki kölcsönt vesz fel banktól, akkor van kamat, és van egy bizonyos időtartam. A kamatot lehet revideálni, de az árat is, ugye, szerződésre szükség van, és az állami hatóság itt belép, a rugalmasság. Én azt mondom, hogy legyen ez itt szigorúbb, itt ez az egész eh, rendszabály. Egy egyensúly helyzetet kell létrehozni, vagy visszaállítani, mert ez eddig nem volt meg, és a tárgyalási jogkör, erről már szóltam az előbb, felteszem a kérdést, vajon itt ugyanarról van szó, monopólium, vagy szinte kvázi monopólium a felvásárlók részéről, mint Dániában van a feldolgozók esetén. A termelő a gyenge látszem, láncem jelen pillanatban, nekik kellene valamilyen ütőerővel rendelkezni a tárgyalások során. A másik az átláthatóság, gyorsan kell ezt adaptálni a piacra, a kvóta rendszer nem volt, nem igazodott a piachoz. Mindenképpen ezt a piachoz kell igazítani, és nem szabad elfelejteni, hogy csak kvótáról beszélünk, rendben van, de kézbe kell tartani a volumeneket, vigyázni kell arra, hogy ne forduljon elő, például az, hogy az árak csökkennek, azután kellenek tartalékok, de a 80-as évek hatalmas tejmennyiségi korszakát nem akarjuk viszont látni. Ami pedig a szabályozást illeti, a versenyhatóság talán lehetne egy nemzeti hatóság, amely megszabná az árakat és a márzsokat, egy megfigyelő hatóság, amely megmondaná, hogy bizonyos minimum alá nem mehetnek az állak, árak, de az ár az mindig alakul. Hát valamilyen állami hatóságról lenne itt szó. Javaslok egy módosítást, ami szabályozói jogkört biztosítana valamilyen közhatóság számára, vagy EU-beli, vagy nemzeti hatóság számára. Köszönöm, Schmidt kollega. Danke. Köszönöm szépen. Először is Örülök ennek a jelentésnek, amit Nikolzonul előterjesztett, nagyon sok érdekes területet tartalmaz, hiszen szól arról, hogy megkapják az opciót a gazdák, hogy ne csak egy helyre szállítsanak, ez egy nagyon fontos észrevétel, hiszen itt nagyobb a rugalmasság, a manőverezési lehetőség, ami pedig az egyensúlyt és az egyensúlyra alapozást illeti, fel kell azt ismerni, hogy hány termelővel egyáltalán dolgunk hiszen a termelői szervezeteknek az erősítésében nem új monopóliumokat akarunk kialakítani. Mi történik például akkor, hogyha egy termelői szövetkezet egy monopól helyzetbe kerül egy régióban, és aztán egyes gazdákkal, akik nem ugyanazt a véleményt képviselik, mégis ugyanabba a hajóba megpróbálják beültetni. Azaz a, az irányvonal az legyen, hogy ne egy harmadik szintet alakítsunk ki, hanem nagyon is kiegyensúlyozottan kellene előre haladnunk. Úgyhogy jól tar, jónak tartom azt az elképzelést, hogy itt maximáljuk a, a volument. A Tarapella féle javaslat, hogy egy minimum árat szabjon meg egy hatóság. Hát volt már olyan piacpolitika, ami azért nem a kívánt eredményre juttatott el bennünket, úgyhogy ezt azért elég veszélyes zónának tartom. De érdekes elképzelés. Jónak ítélem azt, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében fontos lenne öt év után felülvizsgálni a folyamatot, tehát hogy hogy működött ez a trend, a 32-es módosítóban szerepel ez, hogy a végrehajtás hatás körét tulajdonképpen egy intervallumra rögzítve kapja meg a bizottság. Ez idő alatt akkor saját véleményt is ki tudunk alakítani, saját álláspontot, és nem bízunk mindent abóvó a bizottságra. Tehát az, hogy a bizottság lépjen és saját maga hatáskörében döntsön, ez fontos, megfelelő mandátum birtokában. A szerződés időtartama, a, a, rugalmasság aspektusa, ez helyes, főleg ami a szállítmányozást illeti, és az is tetszik, hogy megkapják a gazdák azt a lehetőséget, hogy önkéntesen kössenek szerződést, azaz nem kötelező érvényű ez a minta, hanem hogy jogot teremtünk számukra a vonatkozásban, hogy lehetőségük van szerződést kötni, igényelhetik a szerződéskötést. Azt is tiszteletben kell azonban tartani, hogy lesznek olyan gazdák, akik nem biztos, hogy az ilyen szabványosított szerződés alapján akarnak dolgozni, hanem saját kutfőből vett szerződést szeretnének, úgyhogy ez rendben van. Összességében úgy gondolom, hogy nagyon érdekes eszmecserét fogunk folytatni erről a jelentésről. Biztosan lesz egyik-másik módosító, amit majd benyújtunk, de szerintem jó irányba haladunk. Köszönöm. Köszönjük Köszönöm szépen. szépen. <laughs> És mit kollega? Hajzlin kollega. Hát az embernek az lenne a benyomása, elnök úr, hogy nem lát engem, de Hát a frakciómban azért játszom valami szerepet. Kedves kollégák, a tej az egy különleges ital, és látják, hogy itt a vitában, ami nagyon sok mindent átfog a szabad liberalizációtól egészen a világosan struktúrált piacokig, tehát mindenről esik itt szó. És én azt hiszem, hogy egy dolgot meg kell szüntetni. Ugye sokan nem mondják azt, hogy nincs válság a tejpiacon, ez így nem igaz, mert hogy 30 cent egy liter nem, a válság az erősödik, és a tej előállítási ára nagyon gyorsan nő, tehát nem szabad úgy tenni, mintha minden az ég a világon a legnagyobb rendben lenne. James Nicholson gyakorlatilag mindenkit felszólított, hogy mondja el a véleményét, és hogy keresi a párbeszédet, mi is így gondoljuk. És hát ha Svájcra vetjük a pillantásunkat, ezt mi is mondtuk, akkor az azt eredményezi, hogy ugye sok mindent Európában el is lehet kerülni, és sok minden meg nem vehető át, de azért, ha egy ilyen áttekinthető piacon valami nem sikerül, ha megszűnik a kvóta, akkor azért abból lehet valamit tanulni Európára vonatkozóan is. Az egyes pontokat illetően a szabadság az, amit megkapnak a gazdák, és a tej gyártók esetében ez nem is mindig adott a piacon, olyan sok monopólium uralkodik már, hogy a gazdának az igata világon semmi lehetősége nincs arra, hogy megkeresse, hogy melyik tejüzemmel akar kapcsolatba lépni. Németországban ö, már ö, akkor beszélünk monopóliumról, hogyha nincs alternatíva. Tehát, hogy mekkora a tárgyalási szabadság a gazdának, az gyakorlatilag a nullával egyenlő. A monopolizált struktúrák ugye olyan országokban, mint Dánia, ö, ott sincsenek lehetőségek lehetőségek, tehát a, a gazda tárgyalási pozíciója rendkívül rossz, és hogy aztán milyen szerződéseket tud kitárgyalni, azt úgy kell alakítani, hogy a gyártó a gyártó szervezeteken keresztül tudjon piaci pozíciókat kialkodni, és Nikolson úr ezt még itt nem helyes irányba vitte, ugye 3,3 százalékról volt itt szó, de hát ez nem felel meg a piaci realitásoknak, ugyanis a tejüzemek általában lényegesen nagyobb arányal részesednek az európai piacon és tagállami szinten, hogy most 33 százalék vagy 20 százalék, hát ez sem feltétlenül meghatározó, illetve sok országban ennél lényegesen koncentráltabbak a pozíciók. Úgyhogy itt a realitásokat jobban figyelembe kell venni, és egyértelműen a gyártók tárgyalási pozícióit kell erősíteni, messze azon túlmenően, mint amit a bizottság javasolt. Egy másik kérdés a szövetkezetek. Ezeket hibának tartom, hogyha nem törődünk velük, a szövetkezetek sok területen nem csak a gyártók, a termelők irányába, de más irányban is fejlődtek, és itt is kialakultak monopóliumok, amelyek nem feltétlenül a termelők javát szolgálták, és a szövetkezeten keresztüli szerződéskötést is azért meg kell nézni. Nagyon fontos az átláthatóság, a transzparencia a láncolatban, a piaci láncolatban, és azt hiszem, hogy ez egy központi kérdés, hogy világos legyen, hogy mi történik a piacokon, és legyen egy ilyen felügyelő központ, egy monitoring központ, ez meghatározó, mert ez is a rugalmasabb ajánlat és mennyiségi irányítás irányába mutathat. Még a kvótával kapcsolatban a jelentésben az szerepül, hogy ugye a kvóta azért nem reális, mert 7%-kal kevesebbet szállítottak. Ezt sokszor elmondták, ezt az érvet, de mégis többet termelünk, mint ami elhelyezhető az európai piacon. Tehát végső soron a kínálatot és a, a fogyasztást európai szinten kell egyfajta egyensúlyba hozni. Ezt a kvótával soha nem tudtuk elérni, ezért mondtuk azt, hogy ezen változtatni kell. Ami döntő, az az, hogy 2014 előtt még egyszer foglalkoznunk kell a tejjel, akkor már túl késő lenne elvé megfontolásra, hogyha 2015-ben lejár a kvótarendszer, úgyhogy az előtt kell beszélnünk arról, hogy mi történik majd a kvóta megszüntetése után, ugyanis én azt gondolom, hogy nagyon komoly piaci változások lesznek, mégpedig számos termelő rovására Európában. Köszönöm. Köszönöm Mártin és Schmidt úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Nikolson úrnak ezért a jelentését, és támogatom, ami elhangzott. Azonban van két probléma itt az ipar ágon belül, amire utalnék. Az első, az egyensúlytalanságból adódik a tejágazaton belül, nyers anyag a tej, amelyből sok állt rendelkezésre, és dacára annak, hogy a magas hozzáadott értékű termékek között külön, és a, a, az alapélelmiszerek között különbséget teszünk, tulajdonképpen globális nyersanyag ár felé mozdul el a piac a teljesetében. Nyilván az iparágazaton belül itt az egyensúlytalanságot ki kellene egyenlíteni, és a keresletet és a kínálatot egyensúlyba kellene hozni, és az ellátási láncban megfelelő árat is biztosítani. Fontos, hogy a termelők is alakíthassák az árat, és ne csak készények elé állítsák őket. Azok a gazdák, akikkel ö, találkozunk, ritkán működnek együtt, ugyanis ö, maguktól is megvonják azt a lehetőséget, hogy hozzáadott értéket termeljenek, tehát az egyensúlytalanságnak még inkább kiteszik saját magukat, másodszorban pedig a nyersanyagok közül, az alapvető termékek közül a tej az, ahol a termelést nem kell tovább növelni. Gyakorlatilag most azonban az az egyetlen eszközük van a gazdáknak, hogy megtegyék ezt. Úgyhogy Nikolzon úrnak a javaslatait üdvözlöm, realistának kell lennünk a tekintetben, amit mit lehet elérni, és kiemelném azt, hogy az ipar számára csak akkor lesznek pozitív hozadékai ezeknek az intézkedéseknek, hogyha önmagán is igyekszik segíteni ez az ágazat. A különböző igazságtalanságok, hogy hogyan működnek a szerződések, azok ott csapódnak le, ahol a termelés zajlik sokszor nincsenek garanciák az árak vonatkozásában, miközben a feldolgozó iparnak lehetősége van tulajdonképpen saját manőverezési lehetőségein belül, saját meglátása szerint alakítani az árakat. Tehát a gazdáknak kell az összes kockázatot bevállalniuk, hogy úgy mondjam, ami az ágazaton belül jelentkezik a különböző szinteken az ellátási láncban. Tehát még egyszer mondom, sok tekintetben tudom támogatni Nikolzon urat, de az igazi, az igazság az, hogy nincs túl sok opciójuk a termelőknek, a gazdáknak. Még a szerződéseken keresztül sem. Felismerhető természetesen az az igény, hogy a versenyképességet a tájágazaton belül növeljük, és vannak átmeneti időszakok, lehet, hogy a kötelező szerződés minták jó opciót jelentenek, de tagállami hatáskörbe tartozik, hiszen a szubszidizás elve mentén kell rendezni ezt a kérdést. Are în continuare cuvântul Albert Köszönjük szépen. Köszönöm, elnök úr, mondja Desszúr. Sajnos nem tudtam itt tenni az elejétől kezdve, de ismerem Nikozon úr jelentését, és én is köszönöm, hiszen nagyon nehéz munkát végzett. Tudom, hogy nem volt egyszerű, és nem is egyszerű megtalálni a megoldást. Nincs kész recept, hiszen hogyha ez rendelkezésre állna, akkor nagyon gyorsan megoldásra jutnánk. Egy pár megjegyzésem lenne a tekintetben, hogy mit kívánnék látni még itt a jelentésben. Én is egy tejtermelői szövetkezet tehát ismerek, nem is egyet Bajorországban, és az szokott lenni a probléma, hogyha az egyes termelőkkel kell szerződnünk, akkor alacsony ár esetén hosszú távú szerződést szeretnének kötni, a beszállítók, illetve az kistermelők és az eladók, amennyiben magas az ár, akkor viszont nem. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy egyfajta határidőt rögzítsünk, hogy hat hónap után újra állapítsák meg az árat, a szállítási feltételeket tekintsék át, de az árrögzítése a hat hónapot ne haladja meg, tehát hat hónapon túl ne legyen érvényes. Hiszen, hogyha egy éven túl ugye magasabb ugye az ár, akkor már csak rövid távú szerződést kívánnak kötni. A hat hónapos intervallum tulajdonképpen azt mutatja, hogy ez lenne egy kiegyensúlyozott állapot. Örülnék annak, hogyha ugye jelenlegi, a jelenlegi jó árak mellett ugye előnyös szerződést tudnék kötni. Ha viszont éves szerződést kötök, akkor sajnos az áringadozások miatt esetleg a, a görbe alján találhatok, találhatom magam, ami nem túl kellemes. Tehát talán próbáljunk határidőt megszabni, tudom, hogy nem lesz ez egyszerű, hiszen nagyon sok esetben nem ugyanolyan joggal tárgyalunk. Aztán a kifizetések kapcsán is lenne egy javaslatom. 25 vagy 24 napos átfutással mentek a kifizetések, és a kereskedelmi hálózatoknál 60 és 90 napra is megpróbálták elnyújtani a hat, fizetési határidőt. Nyilván ennek változásával nehézségekbe ütközhet maga a szövetkezet is, amikor ki kell, hogy fizesse a munkavállalókat, a láncban érintetteket. Tehát a 60 napos kifizetési határidővel szinte 10 alkalommal kell fizetnem, vagy szállítanom, mielőtt egyáltalán egyszer fizetek. Tehát a fizetési határidő ne legyen hosszabb, mint például a lejárati idő egy-egy termék esetében. Mert két-három hét alatt a raktározás követően ugye el kell adni a terméket, amennyiben ez nem így van, akkor ki kell dobni. Úgyhogy nem értem azt, és nem tudom elfogadni, hogy egy már régen eladott termék után csak jóval később kapjam meg a fizetségemet. Úgyhogy ezt bele kellene dolgozni ebbe a jelentésbe. Hajszling úrnak mondom a szövetkezetekkel kapcsolatban. Ugye egyrészt várjuk azt, hogy a termelők szövetkezzenek, és hogyha nagy szövetkezetté szerveződjenek, akkor meg azt kiáltjuk, hogy hoppá, monopólium alakult ki. Úgyhogy itt azt mondanám, hogy ha valamilyen gazda szövetkezetről beszélünk, és ez a gazdák tulajdonában van száz százalékban, ők alkotják a felügyelőbizottságokat, és ők is döntenek arról, hogy ki az ügyvezető, akkor ez egy gazda szövetkezet. Ha nem működik jól a szövetkezet, akkor tulajdonképpen a saját tagok ellenőrzésének hiányán múlik ez. Úgyhogy meg kell győződnünk arról és biztosítanunk azt, hogy a megfelelő emberek üljenek a megfelelő helyen egy-egy ilyen szövetkezeten belül. Még egyszer mondom, itt gazdasági vagy gazda paraszti szövetkezetekről van szó. Ezt ne felejtsük el. Are cuvântul doamna Patrau Neves. Obrigada. Eu começo... Köszönöm. Szeretnék gratulálni Nicholson úrnak az elvégzett munkához. Ami engem illet, úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nem hagy túl sok mozgásteret. Ennek ellenére mégis érdemes hangsúlyt helyezni néhány aspektusra, mert ezzel a bizottság kisé frusztráló javaslatait módosítani lehetne, és nem tartom a bizottság javaslatait elég biztatónak, és szerintem nem felel meg a kvóta eltűnésének, vagyis annak, hogy ezeket valamivel helyettesítsük. Nem mondhatjuk eredménynek azt, hogy eltűntek a kóták, hiszen alternatívaként kaptuk meg a bizottság javaslatát, de meg kell nézni, hogy ez valóban alternatíva-e, és véleményem szerint ez a javaslat, a bizottság javaslata nem erre mutat, sőt, még a saját javaslatában sem bízik a bizottság, hiszen azt javasolta, hogy, a, hogy 2014-ben az új szerződéses rendszert felül kellene vizsgálni. Ez nekünk is lehetővé tenni azt, hogy a javaslatokat értékeljük, azután a helyszínen is értékeljük a az eredményeket, majd pedig 2014-ben az értékelésnek köszönhetően ismét feltegyük a kérdést, hogyan lehet ezt az ágazatot a legjobban szabályozni? Sokkal óvatosabbaknak kell lennünk, és nem szabad annyira ragaszkodnunk a 6-os, 12-es, 20-as, 28-as módosításokhoz. A 2014-es felülvizsgálatot komolyan kell vennünk. A bizottság javaslata, ezt már az elejétől fogva elmondtuk, a forgalmazást valahogy csak félváról kezeli, és éppen ezért ez a javaslat egy kicsit sántét, hiányos, és ez egy újabb ok vagy indok arra, hogy ne bízzunk a bizottság javaslatában. Szerintem nem teszi lehetővé az, hogy az ágazat problémáit megoldja, és az egész ágazat fenntartató fejlődését sem segíti elő a tagállamokban. Az, hogy valahogy félváról vették a forgalmazást, ez nem megfelelő megoldás, és az előadónak hangsúlyt kell helyeznie, mégpedig világosan arra, hogy a forgalmazás kerüljön bele a szövegbe. Nem tudjuk a biztos javaslatát elfogadni. Ő azt mondta, hogy ez a rész nem tartozik rá. Nem, legyünk aktívak, és találjuk meg a módját annak, hogy nyomást gyakoroljunk azért, hogy a forgalmazás szintén belekerüljön a megoldásokba. Például a különböző szakmaközi szervezetek segítségével. Modelleket kell javasolni a szakmaközi szervezeteknek, amelyek a tej ágazatban szociális egyeztetőként működnek, és ez az egész ágazatot érinti és mindenképpen a forgalmazásnak is jelen kell lennie ott, mert különben ezzel a javaslattal sehova se tudunk elérni. Továbbá úgy gondolom, hogy létre kell hozni egy ár megfigyelő központot, mert mindannyian látjuk, hogy a termelőnek kifizetett ár nem emelkedik, ha emelkedik, akkor a soha nem elegendő, soha nem arányos figyelembe véve azt, ami a láncolat többi részén történik. Sőt, azt látjuk, hogy a gabonafélék és az üzemanyagárak emelkednek, ez aztán hatását érezteti a termelési árakba, előállítási árakba, de közben a jövedelemben nem jelentkezik ennek az ellentételezése nem igaz, hogy stabilizálták ezt az ágazatot, nem, éppen ellenkezőleg, sőt, egyre jobban kizsákmányolják a gazdaságokat, és egyre több termelő hagy fel ezzel a tevékenységgel. Szeretném felhívni a figyelmüket a szerződéses megoldásra. El kell ismerni, hogy ez a javaslat lehet, hogy igazodik néhány tagállam helyzetéhez, viszont az összes tagállam számára nem járható út, az EU-nak pedig az a feladata, hogy olyan javaslatokat tegyen, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy az összes tagállam alkalmazhassa őket. Diverzifikálásról van szó az EU szintjén, de közben néhány tagállamra összpontosítanak, a többire meg nem gondolnak. Milyen típusú szerződésről van itt szó? Önkéntes, egyesek elfogadják, mások nem? Mit fog ez megváltoztatni? Már most is vannak tagállamok, ahol működik a szerződéses rendszer, van, ahol nem. De ez mit változtat? Megszárgyalják a volument, meg az időtartamot, de Getz úr is ezt mondta, ami az időtartamot illeti, nem sikerül konszenzusra jutni a termelő és az ipar között, mert a szerződésekben túl hosszú szapá, határidők szerepelnek, és hogyha az árvolatilitás jelentős, akkor erről ki fog gondoskodni. Rögtön befejezem, és például Egyébként úgy gondolom, hogy nem beszélek többet, mint az előttem szólók, de Portugália esetében 70%-a a portugál tejnek ugyanazon céghez kerül, vagy vállalathoz, vagyis vannak monopól helyzetben lévő szövetkezetek. Azután szó van a zöggenőmentes átmenetről. Ezt zöggenőmentessé kell tenni, mint a kapot is, és kompenzációt kell előirányozni a befektetések számára. Vannak olyan gazdák, akik nagyon eladósodtak, specifikus intézkedések kellenek a hátrányos helyzetű régióknak, melyek kizárólag a tejtermeléstől függnek. Köszönöm, elnézést kérek, hogyha hosszasan beszéltem, de hozzá kellett szólnom ehhez a témához. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló pedig Alves kollega. Gratulálok Nikolson úrnak az elvégzett munkához figyelembe véve, hogy milyen nehéz témáról van szó. A rendelet a szerződéses kapcsolatokról beszél a tej és tejtermék ágazatban, de végül is itt a termelő és a gazda közötti kapcsolatról van szó. Ami a tejtermék részt illeti, a munka végül is nem végződött el teljes mértékben, mert valahogy egyes részek hiányoznak. Tejtermék feldolgozó cég részese voltam, 11 szövetkezet tartozott hozzánk, és a szerződéseket a forgalmazókkal tárgyaltuk, tárgyaljuk meg. Hogyha látjuk az ár alakulását június és december között, hogyha ez kb. 30 százalék, és hogyha a hús 4,6%-kal emelkedett, akkor kezdtük, kezdtünk rájönni arra, hogy ahhoz, hogy elemzést végezzünk és intézkedéseket tegyünk, a tej érdekében figyelembe kell vele, kellett venni az egész ágazatot, a termeléstől egészen végig a láncolat, vagy a lánc, utolsó láncszemélyig. És ezt össze kellett hasonlítanunk az előző évi helyzettel, akkor azt tapasztaltuk egyébként, hogy a termelési tényezők jelentősen változtak, a fogyasztás viszont nem volt stabil a bruttó mársa a forgalmazónak legalább 30 százalék, amikor megköti a szerződést. Látjuk, hogy mi itt a tét. Éppen ezért az igazságos elosztás, vagyis forgalmazásra kell a hangsúlyt helyezni, az ár és a jövedelem. Legyen ez méltányos legyen szerződés, a szakmaköziség, ez is pozitív dolog, de ez még nem elegendő. Ahhoz, hogy valós árak legyenek, és megfelelő szabályozás ahhoz, hogy a jövőben a volumeneket garantálni lehessen, mert a piac dereguláció után nem tudjuk, hogy mi történik akkor, amikor majd nem lesz többé kvótarendszer. Azt se tudjuk, hogy milyen lesz a jövő ezen rendszer nélkül. A kvóták lehetővé tesznek, tehet, tehetik azt, hogy akkor variáljunk, viszont a kvótákon keresztül vagy kvóták nélkül lehet-e a termelést szabályozni Európában? A termeléssel indul a lánc, majd pedig a piacsal fejeződik be, vagy a piacon, úgyhogy minden ponttal számot kell vetni. Eland úré a szó. Köszönöm szépen ez a jelentés. Gratulálok Nikolson úrnak a jelentés elkészítéséért és köszönöm, hogy kész arra, hogy érdeklődéssel meghallgatja mindazt, amit mi ezzel a jelentéssel kapcsolatban elmondandók vagyunk. A teljel és a kontextussal kapcsolatban én ezt üdvözlöm az én országomban, ez nagyon megfelel azoknak a tapasztalatoknak, amelyekre mi szert tettünk Írországban, és azt kérdezem, hogy milyen hatása lehet a belső piacra és a versenyre ezeknek a lépéseknek. A piaci átláthatósággal kapcsolatban azt gondolom, hogy az igazi probléma és a bizottság is belátja ezt, az az, hogy nagyon nehéz előrejelezni, hogy mi fog történni a piacokon, és kell egy korai jelzőrendszer, ha egyáltalán elképzelhető ez. Meg kell próbálni mindezt kialakítani. Azt gondolom, hogy vissza kell tekinteni a 2009-es tapasztalatokra, elemezni kell, hogy hova jutottunk mára, és Rövid távon a piac jól alakul, de nincs garancia semmi arra, hogy ne ismétlődjön meg a 2009-es válság. És akkor volt ö, egy 20 százalékos limit, de most nincs ilyesmi, és hogyha hasonló válsághelyzet áll elő a jövőben, akkor azt hiszem, hogy be kell látni, hogy nagyon keveset tudunk tenni akkor. És az én tapasztalatom a saját országomból kiindulva az az, hogy ha megnézzük a hátteret, és hogy a 2009-11 közötti helyzet hogyan alakult, persze ez a jelentésben szerepel, de a hitelezési helyzetet tekintve, nehéz gazdasági helyzetet tekintve aggodalmam van, hogy hogy milyen nagy lehet veszteség ebben a helyzetben a kvótákhoz képest, illetve a kvótákkal kapcsolatban. Ez fog tehát megváltozni 2012-től kezdve Európa 78%-ban függ a kvótáktól, és tudjuk, hogy jelenleg nagy a kereslet a teljes a tejtermékek iránt, tehát növelni, növekedni fog a kínálat, és meg kell nézni a tüzelőanyag, az üzemanyag árak, a földárak alakulását, azután a különböző katasztrófák milyen hatással vannak erre, meg kell nézni a nemzetközi összefüggéseket, amelyek, ha nem is közvetlenül, de közvetve hatással lesznek erre. És hogy alakul négy literrel most ö, nagyobb a felhasználás háztartásonként, és az árak és ö, csökkenő tendenciát mutattak. Hát milyen intézkedések hozhatók az átmeneti időszakra? A bizottság azt mondja, hogyha támogatjuk ezeket az egyesületeket, akkor nem lehet megadni még a pontos választ arra, hogy ez milyen hatást vált ki. De ami a lényeg, hogy egy ilyen zökkenőmentes átmenetet, egy soft landinget kell biztosítani, ezt mondja a jelentés is, ez a jó irány, csak meg kell nézni a 2011-15 közötti időszakot és az azt követő időszakokat, és erre nincs hivatkozás a jelentésben, de meg kell nézni a kis kereskedők helyzetét, akik sok esetben profitálnak mindebből, és párhuzamosan ezzel a jelentéssel ezt mindenképpen meg kell nézni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most még van hét hozzászólónk, de a vita már régóta folyik, úgyhogy késésben vagyunk. Valószínűleg a bizottság is szót kér majd, most Smith úré a szó. President, thank you. I, I will be very brief uh, to... Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek azért, hogy mások is hozzászólhassanak. Gratulálok Jim Nicholsonnak a jelentéshez. Nagyon sok minden eh, csodálatra méltó, irigyesre méltó ebben a jelentésben. Itt a struktúráról, az infrastruktúráról van szó, és a tej, feldolgozó vállalatokról, amelyekkel még eh, foglalkozni kellene mélyebben. Én magam jogász vagyok, és eh, Nekem nagyon nem tetszik a jogi része a tej ágazatnak Európában, ami engem illet. Szeretném, hogyha kötelezőek lennének a szerződések az összes tagállamban, és szerintem a szövetkezeteket sem szabad kimenteni vagy felmenteni a kötelező szerződés kötés alól. Mindenképpen előre mutató ez a javaslat, mert átláthatóbbá teszi az egységes piacot, elszámoltathatóbbá, és ami a többi megjegyzést illeti a kollégák részéről, hogy hitelesebb adatokra van szükség. Volt ennek a bizottságnak egy kezdeményezése az elmúlt évek költségvetési tárgyalásai során, ami a Mars Obszervatóriumot megfigyelő központot jelenti, és az adó megfigyelő központot. Tulajdonképpen ez már létezik is, foglalkozik a gazdasági adatokkal, de egyébként üdvözlöm ezt a jelentést, támogatom. Most pedig Gutierrez úrnak adom át a szót. señor presidente, yo también. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Évisz képviselő elmondta már, hogy nem lesz elegendő ez a bizottsági javaslat. Szükség lesz arra, hogy a tárgyalási feltételeket javítani a termelők vonatkozásában. Én a következőt mondanám a Nikolzon jelentése kapcsolatban. Van egy személyes aggályom is, amit megosztanék önökkel. A 126A 5-ös bekezdéssel kapcsolatban mondanám a következőt. Ugye itt az szerepel, hogy legyen kivétel nemzeti szinten a verseny ben résztvevők tekintetében annak a kiküszöbölésére, hogy versenytorzulás következzék be. Ez szerepel a jelentésben. Hát nem vagyok erről meggyőződve. Sem a bizottság javaslata szempontjából, sem a Nikolson jelentés kapcsán. Nagyon nagy a döntési szabadság akkor a tagállamoknál, hiszen a nemzeti versenyhatóságok ugye leginkább a kivételeket tudják felsorolni, és nagyon sokszor ugye a tagállamokban különbözőképpen értelmezik az előírásokat, és ezzel egyenlőtlenségek fognak kialakulni. Attól függően, hogy az egyes versenyhatóságok hogyan is értelmezik az irányadó jogot. Azt gondolom, hogy a legjobb az volna, hogyha kihúznánk ezt a szakaszt, vagy ha legalábbis konkrétan megszövegeznénk, hogy az alkupozíciót hogyan kívánjuk korlátozni. A 185 per 7-esben is úgy tűnik nekem, hogy túl nagy a szabadsága a tagállamoknak, főleg az obligált szerződések vonatkozásában, a kötelező érvényű szerződések kapcsán, hogyha nem sikerül ezt körül határolni, akkor máshol lesz majd az értékteremtési láncolatban probléma. Egy olyan vitában, ahol mindig azt mondjuk, hogy mennyire fontos az egyszerűsítés, mennyire fontos a bürokrácia csökkentése, azt gondolom, hogy nem ebbe az irányba megy a munkánk. Tarabella képviselőtársunk elmondta 17 hetes módosítóval kapcsolatban a véleményét. Nos, én nem értem, hogy ezt a 33%-ot miért csökkentették 20%-ra ebben a módosító indítványban. Nem lesz hatása ennek ugyanis. Főleg, hogyha azt a célt tekintjük, hogy erősítsük a termelési piacokat. A 33 egy olyan arány volt, ami konszenzust hozott végre, hiszen a tanácsban nagyon hosszú ideig folytattak viták erről, tehát konszenzust jelent a 33 százalék. És nagyon komoly indok kell, hogy álljon most itt a csökkentés mögött. Nekünk is nagyon gyorsan megállapodásra kellene tehát jutnunk. Végezetül még a definíciókról szólnék. A termelői szervezetek definíciója fontos lenne a bizottság szövegében az a definíció, eh, amelyet olvashatunk, túlságosan általános jellegű, és egy olyan definíciót kellene megszövegezni, ami a 126-os cikkben szerepel, és olyan eh, termelői szövetkezeteket irányoz elő, amelyeknek saját célkitűzéseik vannak, amelyeket követnek a statútumok alapján. Szerintem ez mindenképpen megérdemelni, hogy bekerüljön és integrálásra kerüljön a szövegben. Stefan Lefol követ. Bon, je je vais dire que je vais être bref. Mais... Másokhoz hasonlóan én is azt mondom, hogy rövid leszek, de el kell mondjam, hogy nagy munkát végzett James, és, és ehhez gratulálni kell neki, de ebbe a vitában van egy nagy probléma, mégpedig az, hogy nem döntjük el, hogy mit akarunk megvédeni, a versenyképességét az iparágnak, vagy pedig a termelők számára az ár volatilitás ellen akarunk fellépni. Ez az elő, adás, vagyis bocsánat, a jelentés egyik jel- nehézséget sem fogja megoldani, és a bizottság javaslata nem világos a termelő számára. És ebből adódik az egész vita. A 33%-ot nem akarják megváltoztatni, sőt, meg kell nézni, hogy nem lehetne még tovább menni. Azután a szerződés időtartama, az árkérdés, ellentétben azzal, amit Albert Dess mondott, hogyha védeni akarjuk a termelőket az ár fluktuáció ellen, akkor fix árakat kell belevenni a szerződésbe hosszú időre nézve. Utolsó megjegyzésem, a tejkvóta megszüntetése nagyon nagy problémát jelent a nehézséggel küzdő zónákban ma, mert specifikus szabályok kellenek például a hegyvidékek esetében, és védeni kell ott a tejtermelést. Eddig védte a kótarendszerőket, de 2015 után már ez nem fogja őket védeni. José Bové. James eh, a lehető legjobban próbál dolgozni a bizottság rossz szövege alapján. Éppen ezért nehéz jó munkát végezni valami rossz alapján. De miért rossz ez? Azért, mert a mai helyzet, eh, katasztrófa helyzet 2009 óta semmi nem változott, egyre kevesebb a tejtermelő, és nem úgy történik ez, mint eh, amikor a kis termelők esetében látunk ugyanazt nem. Most már nagy termelők is befejezik a munkát, amelyeknek 1 millió vagy 2 millió literes kvótájuk volt. Egyszerűen befejezik a termelést, és ez a helyzet még jelentősebb koncentrációhoz vezet a gazdaságok terén, és lehetetlen helyzet jön majd létre. A fiatalok nem fogják átvenni ezeket a gazdaságokat, mert a költségek túl magasak lesznek. Hogyha meg akarjuk szüntetni, meg akarjuk ölni a tejtermelést ma, akkor azt a legjobban a bizottság javaslatával fogjuk elérni. A kvóta megszüntetése a, az jó. Minden kvóta, vagy minden szerződés azért történt, hogy a vállalatokat, az ipart védjék. Mindent ők döntöttek, és a termelőszervezeteknek nagyon kicsi volt a tárgyalási lehetőségük. És a szövetkezeteket ez alól kivették. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor a szövetkezetek még rosszabbak, mint a magángazdaságok. Úgyhogy itt ugyanaz az ipari logika érvényesül, sőt, sokszor rosszabb. Világosan el kell mondani ma, hogy a kvótarendszer vége nem elengedhetetlen, és 2015 előtt újra kell kezdenünk a vitát erről. Másodszorban a gazdának nem lesz eh, jövője, hogyha a volumenekkel nem foglalkozunk, és hogyha nem garantálják az árat, és eh, hogyha az alapanyagok vagy nyersanyagok ára sincs szabályozva, mert eh, szeptember 7-én a parlamentben szavaztunk, amikor az élelmiszerláncról szavaztunk, amit a parlament megszavazott akkor, az legyen benne az új javaslatban. Új javaslatot kell készíteni. Ma én nagyon aggódom a helyzet miatt, és el kéne kerülni azt, hogy a parlament véleményében az egyenlőtlenséget erősítenénk a termelő és a feldolgozó között. Are cuvântul în continuare domnul Egniu. a couple of points, Jim. Köszönöm szépen. Vannak olyanok közöttünk, akik más szeretnének, de azért, amikor majd élesedik a helyzet, akkor azok, akik saját játékait akarják játszani, azok a végén úgy állnak ott, hogy nem fogják átvenni a termékeiket. Sajnos ebben a házban is születnek olyan döntések, amelyek nem mindig pozitív hozadékkal bírnak. Nézzük meg például a tojás a tojás szektort. 68 helyett 72 héten keresztül érvényesek sokszor ugyanazok az árak, de fegyelmezetten kell eljárni, és itt a Tesco-ra utalnék, egyértelműen kellene állást foglalni, a fegyelmet követelve kereskedni, és az illegálisan termesztett tojásokat visszautasítani. În continuare are cuvântul doamna McGuinness. McGuinness a szó. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy kevés az idő, rövid leszek. Köszönöm Jimnek ezt a jelentést. 16-os módosítást tudjuk támogatni. A 29-es módosítás engem aggaszt, ezzel még lehetne vitatkozni. Hogyha a szövetkezetek mentesülnek, akkor még mindig gondoskodniuk kell majd a kínálat egyensúlyáról. Találkoztam gazdákkal, tudniuk kell, hogy a kótarendszer megszüntetése után emelhetik a tejtermelést, de ez nem jelenti azt, hogy emelniük kell. A kótarendszerben ezt nem tehették meg. Most egy új mechanizmus próbálunk kitalálni, az, amely majd ugyanazt a rendszert adja, mint a rendszer, de nem lesz olyan rugalmatlan politikai felelősségünk van, meg kell mondanunk a termelőknek, hogy itt kockázatok vannak, veszélyek. Ha mindenki azt gondolja, hogy most már nincs rendszer, akkor szabadon termelhetnek annyi tejet, amennyit csak akarnak. Erre figyelmeztetni kell őket. A gazdáknak az a nehézségük, hogyha a kereslet csökken is, a kínálat vagy a termelés akkor is növekszik, és nagyon kényes ez az egyensúly, amikor a tej kínálati láncról van szó. Be kell vonni a gazdákat, hogyha a kvótákat megszüntettük, akkor a mi felelősségünk, hogy beszéljünk a gazdákkal, és elmondjuk nekik, hogy figyeljenek oda a piaci egyensúlyra. Mindegy, hogy most szövetkezetekről vagy más eh, formációkról van szó. Ami pedig a termelőket és a forgalmazókat illeti, erről keveset beszél a jelentés, mindent meg kell vizsgálni, nem tudom még, hogy hogyan lehetne erre kitérni. A bizottság nagy hangsúlyt helyez arra, hogy erősíteni kell a termelői szervezeteket, talán túl sokat is beszélnek erről, de kevesebbet beszélnek arról, hogy a láncolat másik végén hogyan alakul a helyzet, a kiskereskedelmi hálózat hogyan erősödhetne, erről nem beszélnek. Meg kell nézni az egyensúlyt, hogyan lehetne ezt itt jobban kidolgozni, mert ha ez sikertelen lesz, akkor egy újabb tejválság lesz, lesz kereslet, de közben összeomlanak az árak és a jövedelmek, és a kap támogatás, a piaci intézkedések merülnek fel. Szerintem a jelentés megfelelő irányba mutat, de egy kicsit világosabban kellene beszélni arról, hogy milyen világba is kerülnek a tejgazdaságok akkor, amikor nem lesz kvóta rendszer. El kell magyarázni, hogy a növekedés az jó, mert különben az egyéni termelőknek nagyon nehéz lesz talpon maradniuk a szövetkezetek agasztanak az ezzel kapcsolatos módosítások, és a másik pedig, milyen hatása lesz mindennek a tejtermékek belső piacára? Köszönöm. Am kap végezető szót. Köszönöm szépen. Két problémáról szólnék. Köszönöm a termesz, termelők vonatkozásában, és a dokumentumban is szerepel ez. Először is szeretnék köszönetet mondani természetesen az előadónak, mert a módosítók közül nagyon sok, amelyek benyújtásra kerültek, világosabbak voltak, mint amelyeket a bizottság nyújtott be eredetileg. Mindazonáltal a 29-es módosítóval kapcsolatban a szerződésekre vonatkozóan úgy érzem, hogy a gazdák is jónak tartanák az, hogy a tagállamok legyenek azok, akik eldöntik, hogy kötelezően kell-e alkalmazni a szerződéseket, vagy sem. Hiszen 2008-tól kezdődően minták vannak a szerződések vonatkozásában, és ez a minta, megállapodás minta alkalmazható volna a termelők körében, hiszen ez sikeresnek mondható. Egy másik dolog, amire a gazdák felhívták a figyelmet, az, hogy nagyon különbözőek a számok. 33 százalék, 20 százalék, a küszöb tekintetében 35 százalék is említésre kerül. A kisebb országoknak kivételt kell biztosítani, éppen azért, mert kicsik az országok, és mert a saját regionális piacukon kell, hogy versengjenek. A 75%-os küszöb javaslata szerepel a Nikolson jelentésben, és a 126 A per 1-es szakaszban olvasható. De ami lényeges eljavaslattal kapcsolatban az az, hogy meg kell érteni, hogy a figyelmen kívül hatható tejtermelés milyen volument képez. Fontos tudni az, hogy hogy lesz ez kikalkulálva az átlagos tejtermeléshez képest. Amennyiben a tejtermelés elhany... A 20 talán akkor támogatható, amennyiben a javasolt kivételek a parlamenti javaslatban a kisebb tagállamokra lenne alkalmazva. Jelenleg még mindig tanulmányoznunk kell a helyzetet, mert nem világos, hogy hogyan kerül majd például Lettországban alkalmazásra. Köszönöm. Köszönjük. Holgárt úr kap szót a bizottság nevében, és szeretném kérni, hogy viszonylag röviden fogalmazzon. Yes, thank you, Well, I can see... Nagyon szépen köszönöm. Látom a vitából, hogy nagyon nagy érdeklődést váltott ki ez a javaslat, ennek örülünk, és ez válasz minden problémára a ágazatban. Ezt nem kell hinni, mert ez nem is volt az ambíciója bizottságnak, meg a jogszabályalkotónak. Itt csupán arról van szó, hogy számolni kell azzal, hogy az első működtetőjének az ágazatnak a piac. A kap az egy piacorientált politika, és a piaci orientáción belül léteznek bizonyos garanciák, egy biztonsági hálózat, eszközök elérhetők, amelyek lehetővé teszik a tejtermelőknek, a kvóta eltűnése után is, hogy megfelelő eszközzel rendelkezzenek az esetleges kihívásokkal való megbirkázás során, illetve az áralakításban. Na most hát ez a dolog lényege, hogy a tejtermelőknek nagyon gyenge alkupozíciójuk van amikor tárgyalnak a magán tejüzemekkel. Nagyon gyenge a tárgyalási pozíciójuk szövetkezeteknek és amelyeknek tagjai. Hát ez a saját hibájuk, tényleg az ő hibájuk, mert hogyha nem tudják biztosítani, hogy a, szerv, a szövetkezet vezetője odafigyeljen a tagok elvárásaira, akkor ki kell cserélni, le kell cserélni a szövetkezeti vezetőket. Hát ez ilyen egyszerű. Úgyhogy itt folyton folyik a vita, hogy mi legyen a szövetkezetekkel, hogy azt ugyanolyan szintre kell helyezni, mint a tejüzemeket, és ez nem igaz, ez nem működik. Ennek a javaslat javaslatnak az a célja, hogy lehetőséget adjon azoknak, akik nem tagjai egy szövetkezetnek, hogy létrehozzanak termelői szervezetet, kivételként a versenyszabályok alól, hogy az árat kitárgyalják, csak azt. Eddig ez tilos volt a versenytörvény hatája szerint és a szövetkezetnek speciális státuszuk van a versenytörvény értelmében, mert hatékonysági hasznuk van, ugye, és a termelői szervezeteket úgy kell tekinteni, mint az első lépés a szövetkezet irányába. Ugye azzal, hogy megszervezik magukat így vagy úgy, első lépésként, termelői szervezetként, és itt van egy határideje is ennek, hogy ez nem állandó jellegű lesz, hanem csak azért, hogy elinduljon valami abba az irányba, hogy egy szövetkezetté alakuljon, vagy úgy, hogy különböző eszközökkel rendelkezik, vagy akár még tovább is mehet, hogy egy feldolgozó üzemé váljon. És hát ez az, ahol van egy kis félreértés. Ugyanis a javaslat az volt, hogy az Eh, árak ugye csökkennek a termelők esetében. Hát ez persze lehet azok esetében, akik olyan helyzetben vannak, hogy olyan helyre szállítanak, mint a, napi termékeket gyártók, tehát az alapvető termékeket gyártók számára, de egy modern tejüzemnek azonban innovatívnak kell lennie, és hozzáadott értéket kell teremtenie, és az a tejüzem, amelyik ebbe az irányba halad, az nem csak, hogy ö, nagyobb árat kap a ö, termékért, hanem, ö, hanem ezzel a tagok, is, ö, a tagok is jól járnak. Úgyhogy nagy különbség van azon tejüzemek között, akik ö, úgymond ó divatúak, és csupán az alaptermékekre összpontosítanak, és azok között, akik innovatívan ö, ö, lépnek előre. És ez az az irány, ahova menniük kell a tejtermelőknek, meg kell szervezni érezni magukat. Vita volt arról, hogy hogy alakuljanak a százalékok. Én nem gondolom, hogy itt részletekre kellene kitérni, mi 33 százalékot javasoltunk, ez egy pragmatikus egyensúly, hogy legyen egyfajta hatalom, tárgyalási pozíció, de nem kell ezeket a termelő szervezeteket monopólium, monopolisztikus helyzetbe hozni. A úgy, hogy közben nehéz helyzetbe kerülnek a, a KKV-k. Itt vannak ezek a záradékok a versennyel kapcsolatban. Ez jó intézkedés, mert a termelők általában gyengék, a tejtermelők nagyon gyengék, de azért erősek lehetnek, ha összeállnak, és aztán feldolgozóká válnak, és hát a verseny ezt elősegítheti. De mi most egy kivételről beszélünk, de hát ennek a záradéknak ott kell lennie. És a szerződéseket szabadon kell kitárgyalni, ehhez ragaszkodunk. Nincs időkorlát, nincs minimális idő, vagy maximális időkorlát. A tagállamok a, nem határozhatnak meg minimálos vagy maximális szerződési időt, ezt szabadon kell kitárgyalni az érintetteknek, és ennek az az oka, hogy ugye hol az egyik van erősebb, hol a vásárló, hol az eladó kerül erősebb pozícióba. Hát ez egyértelműen a tárgyalási folyamat során alakul ki, és hát van egyfajta interferencia is, a szövetkezeti szabályokkal. Ott, ott mások a szabályok vannak, ö, exkluzivitási szabályok, hogy csak akkor lehet tagja valaki a szövetkezetnek, hogyha a tejet ide és ide szállítja. Másik azt mondják, hogy nem, ö, eladhatják a tejet a szövetkezetnek, de hát másoknak is szállíthatnak. Itt sem szabad beavatkozni ebbe a szabad tárgyalási folyamatba, ebbe az alkú folyamatba elméletileg lehetséges egy szövetkezeti tag számára, hogy egy termelői szervezetbe lépjen be, és tárgyaljon a szövetkezettel, vagy egy magán tejüzemmel, feltéve, hogy a szövetkezet szabályai ezt nem zárják ki. De nem lehet olyan szabályokat bevezetni, amely akadályozza azt, amit a szövetkezetek kialakítottak ez nem Brüsszel ö, szándéka, hogy ilyenfajta diktátumokat ö, írjon elő ezekre a helyzetekre vonatkozóan. Hangsúlyozni kell persze azt, hogy az igaz lehet, és hajlamos vagyok egyetérteni azzal, hogy sok probléma van a kiskereskedői szektorban, de hát ezek nem tárgyalnak, a tejtermelők nem velük tárgyalnak, hanem a feldolgozóval vagy a szövetkezettel. És akkor ismét mondom, ha a szövetkezet jól végzi a dolgát, és fair árat, jó árat kap, akkor így lehet ezt érvényesíteni a kiskereskedő és a, a fogyasztó irányába is. Úgyhogy nem az, hogy minimumárakat vagy ellenőrzéseket írunk elő a mennyiségre vonatkozóan, úgy nem lehet nagyobb részesedést kapni az értéktermelési láncban, a hozzáadott értékből. Tehát ragaszkodom ahhoz, ragaszkodunk ahhoz, hogy ez csak egy lépés. Egy lépés csupán, abba az irányba, hogy megpróbáljuk erősíteni a tejtermelők alkupozícióit. Ez nem egy varázs megoldás, és az is világos és nyilvánvaló, hogy nagy különbségek vannak a nézetek között itt, a parlamenten belül is, meg a tanácson belül is, úgyhogy itt nem igazán lesz ö, ö, megállapodás, vagy egyesség erre vonatkozóan. Elnök úr, itt abba is hagyom, még sok mindent mondhatnék az ármegfigyelő központokról, meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, de nem gondolom, hogy ennek most lenne az ideje. Én most csupán Csupán csak azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy terjesszék elé, elő a módosító javaslataikat, érdeklődéssel fogjuk azokat elolvasni, és hát aztán majd folytathatjuk a vitát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az elmondottakat, és akkor most még egyszer a jelentés felelőse. Mm-hmm. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Nagy érdeklődést váltott ez ki sok kollégában, de az, hogy milyen sokan szóltak hozzá, és milyen sokáig beszéltek, mutatja, hogy ez mennyire fontos probléma sok európai országban. Hálás vagyok José Bovénak, segített nekem itt a munkában. Köszönöm, José. de szerintem nem kell most minden hozzászólást külön-külön újból megemlíteni, mert már többször vitatkoztunk erről, de az árnyék jelentés tevőkkel megpróbáljuk megtalálni a konszenzust. A bizottság mondta, hogy a 20% nem lesz elegendő, de valamilyen észszerű arányt próbáljunk elérni mondjuk 23-25 százalék. Az egyik kollega Michel azt mondta, hogy stabilizálni kell a piacot, azután volt, aki azt mondta, hogy ez teljes katasztrófa, és senkinek nem lesz jó ez az új rendszer. Maria is, és jó magam is azt eh, mondtuk, hogy nem teljes ez a jelentés, mert a kiskereskedők nincsenek benne. De nagyon nehéz eh, a lánc eh, két vége számára jogalkotást végezni, akkor, amikor az egyik vége hiányzik a szövegből. A másik, amit elismerünk, az a volatilitás, hogyha Kilenc hónappal ezelőtt egy tejtermelő, egy gazda aláírt egy szerződést, akkor ma ennek a szerződésnek kicsi a relevanciája, mert a műtrágyár, az üzemanyagár és a takarmányár emelkedett. Hogyan lehetünk itt rugalmasak? Rugalmasnak kell lenni mindkét oldalról a feldolgozó oldaláról, gazda oldaláról, de látjuk, hogy mi történik a világpiacon. Nagyon nehéz jogalkotást végezni, előremutató módon. Egyetértek a bizottság képviselőivel, úgy kell tekinteni ezt a javaslatot, hogy ez csak egy lépés egy hosszú úton, és szerintem azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk segíteni azokat, akik a szerződés részesei. A szerződés kétélű fegyver, hiszen ez a termelőre és a feldolgozóra is vonatkozik. De hogyan tesznek eleget a feltételeket? Például azt mondja a termelő, hogy nem szállítom le a tejet, a feldolgozó meg azt mondja, hogy nem veszem át a tejet valahol meg kell találni a rugalmasságot, a kompromisszumot, attól függetlenül, hogy az ár emelkedik-e, avagy csökken. Elnök úr, tudom, hogy nagyon kevés az idő, nagy nyomásnak van ön kitéve, de lenne még egy megjegyzésem, ez kiderült itt ma. Európa az EU-nak hét eh, tagállama van. Lehet, hogy mire ezt eh, végrehajtjuk, már 29 tagállamunk lesz különböző régiókból, és eh, természetesen nincs olyan, hogy egy méretben készüljön valami. Rugalmasnak kell lenni, nagyon sok tagállam sikerül saját régióinak eleget tenni, de nem egyszerű ez hogy mindenkinek eleget tegyünk, várom a módosításokat, várom a további munkát, meg akarom találni a kompromisszumokat, és remélem, hogy valami kijön ebből az egészből. Talán beleveszünk egy olyan záradékot, hogy két és fél év múlva felülvizsgáljuk az anyagot. Lehet, hogy ez káros a saját szemszögömből, de nem hiszem, hogy sikerül első nekifutásra az árnyék jelentéstevőkkel mindent helyre tenni. Szerintem még majd a bizottsággal vissza kell erre térni, de jó volt ez a vita, és várom a következő hetekben a kompromisszumok kidolgozását. Köszönöm. Mulțumesc, Jim. Vă reamintesc că termenul pentru deputare... Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje március 22 déli 12 óra, hogy emlékeztessek még erre. Ezzel akkor áttérünk a napi rendünk következő pontjára. Egy workshop a mezőgazdasági termékek minőségrendszereivel foglalkozunk. A bizottság két javaslatot terjesztette elő, az egyik a minőségbiztonságra vonatkozik, a másik pedig a forgalmazásra. A parlament nagyon sok elképzelése integrálásra került ezekben a bizottsági jelentésre, Kotá úr saját kezdeményezési jelentésében szerepelt ez. Úgyhogy ma erről fogunk eszmét cserélni, és szeretettel köszöntjük a szakértőket, Denis Mantinit, aki a minőségpolitika jövőjéről fog beszélni 2013-at követően, nyilván a KAP kontextusában, és Gilles Aller, aki később jön hozzánk, pedig a kisgazdák ról szól majd a bizőség politikáról. Köszönöm szépen! Noi pantini, aveți cuvântul. Okay. Grazie. Nel eh, salutare tutti i presenti. Köszönöm szépen, mindenkit köszöntök és szeretném megköszönni az Agri Szakbizottságnál, hogy meghívtak engem erre a workshopra a minőség témájában, illetve a minőség politikában, a közös agrárpolitikában. Három dolgot szeretnék mondani. Ugye a minőségi szempontból magas értéket képviselő termékeknek a szerepe fontos. Szólnék majd arról is, hogy a termelőknek milyen problémáik vannak. Másodszorban az eddigi reakciókról szólnék, a minőségi előírások vonatkozásában, és aztán megvizsgáljuk azt is, hogy a versenyképességet eh, hogyan tudjuk növelni a termékek vonatkozásában. Következőre szeretném felhívni a figyelmüket. A minőség politika mindannyiunk érdekét szolgálja itt Európában. Nagyjából ezer olyan termékünk van, amely oltalom alatt álló földrajzi megjelöléssel bír. Ez azonban nem feltétlenül növelte a tudatosságot a, a terméknek a magas értéke tekintetében. 8%-a az EU 27-ek tagállamában, tagállamaiban vannak tudatában egyáltalán a minőségi megjelöléseknek. Olaszország, Franciaország, Portugáliában talán kicsit magasabb ez az arány, de összességében nem túl magas. Másik oldalon arról is beszélünk, ugye, hogy magasabb biztonságot szeretnék, magasabb minőséget, és hát láthatjuk, hogy a minőség iránti fogékonyság még nem alakult ki. Az elmúlt években 15%-kal nőtt a regisztrációs kérelmek száma, Összességében azonban csak 6%-kal nőtt a termelés. Nagyon sokszor arra vezethető ez vissza, hogy továbbra is nagy szereplők vannak jelen az európai élelmiszer piacán. És ők könyvelik el ugye a legnagyobb kereskedést tulajdonképpen a termelői piac nagyon felaprózódott, nagyon felaprózott, kevesebb, mint 20 ezer eurós volumenű a termelés átlagban. Aztán vannak természetesen olyan termelők, gondolok itt például a, a sör főzdékre, akiknél a GDP-re eső részesedés magasabb. Tehát itt látható egyfajta egyensúlytalanság, egy rés, és ahogyan ezt elmondtam már korábban, ez azzal is összefügg. Nagyon sok fogyasztó nincs tudatában a földrajzi eredet megjelöléseknek, vagy a minőség megjelöléseknek. Hogyha tudja a fogyasztó az, hogy létezik egy ilyen megjelölés, akkor talán hajlandóbb lenne egy ilyen minőségi szempontból magasabb értéket képviselő termékét fizetni. Mint ahogyan már mondtam, éppen az ilyen magas értéket képviselő termékek számára szeretnénk nagyobb piaci részesedést biztosítani. A KAP reformja kontextusában úgy gondolom, hogy ez különösen lényeges Ezeknek a termelőknek az lenne a fontos, hogy könnyítsenek a feltételeken, hogy a szinergia effektusokat ők is érzékelhessék, és ezekből előnyöket kovácsoljanak. Akár a turizmus támogatásával összekapcsolhatnák a saját tevékenységüket, ilyen elképzelések vannak a levegőben. Tehát a versenyképességüket ezeknek a csoportosulásoknak mindenképpen növelni kell. A a PDO, PGI termékek 18%-a, ezen értékeknek a 18%-a sokkal inkább harmadik országok piacain kerülnek értékesítésre de még egyszer mondom, hogy ezek a, az olyan piacok a harmadik országokban, ahol eleve magasabb minőségű értéket képviselő termékeket forgalmaznak. Aztán ismerjük azt a trendet is, hogy másolják ezeket a magas értéket képviselő termékeket. Az olasz PDO és PGI-k közül nagyon sokat hamisítanak, illetve másolnak, ezeknek a piaci volumene szinte ugyanakkora arány képvisel, mint az eredeti termékeké. És ez is egy nagy probléma, amelyet mindenképpen kezelni kellene. Azaz jobb véd intézkedéseket, felügyeleti kontrollintézkedésekre lenne szükség, ellenőrzésre, és vannak már olyan intézkedések minden egyes tagállamban, hogy ezt a védelmet biztosítsák a PDO-k vonatkozásában. Ne, appunto illegali eh, nella tutela dei eh, prodotti DOPGP, quindi anche in questo caso eh, supportare finanziariamente le attività necessarie. A másolókra nézve fontos lenne, hogy ne folytathassák ezt a hamisítási tevékenységet, és a másik nagyon fontos az az, hogy a fogyasztó nem tudja sokszor megkülönböztetni az eredeti terméket a hamisítottól, a másoltól. Ami szerepel a hatályos rendeletben, sajnos még eddig nem került átültetésre. A TRIPS rendeletben ugye az szerepel, hogy a szellemi tulajdonjogot védeni kell. A 23-as cikkben szerepel itt a legfontosabb rendelkezés. Egy multilaterális regisztert kívánnak felállítani, különös tekintettel a borra, de az, hogy milyen csapás irányban lehet eljutni egy ilyen regiszter felé, nos, az még nem került lefektetésre ebben a dokumentumban, és az időkeret, az ütemezés is hiányzik. Az Európai Unió több mint száz más ország támogatásával, Brazília, Svájc és nagyon sok más ország is azt követeli, hogy végre felálljon egy ilyen regiszter, nem csak az oltalom alatt álló termékek vonatkozásában, hanem más alapvető termékek vonatkozásában is. Amennyiben majd egy ilyen megjelölés végre kiosztásra kerül, akkor ez egyfajta földrajzi területtel azonosítható lehet. Vannak olyan országok már, mint eh, az USA, Ausztrália, Új-Zéland, amelyek nem általánosságban szeretnének egy-egy ilyen megjelölést az élelmiszerre vonatkozóan, hanem sokkal inkább csak egy olyan regisztert kívánnak megvalósítani, ami önkéntes alapon működik. A WTO-n belül tehát különböző megközelítések léteznek, és ezért felvetődik a kérdés, hogy akkor egy ilyen regisztert hogyan lehet kialakítani. Mik azok a legfontosabb kritériumok, amelyek mentén felállhat-e egy ilyen. Lehetne ez a minőség csomag. Ennek a célja az lenne, hogy az oltalom alatt álló termékek vonatkozásában a nemzetközi alkalmazás felé legyen és történjen egy elmozdulás. Ugyanakkor egy felügyeleti mechanizmusra is szükség van, és ezzel együtt járna az is, hogy bilaterális szinten országokkal, országcsoportokkal megállapodásokat eszközölnének ki, annak érdekében, hogy a védmechanizmusokat működtetni lehessen, és ezek a nap életben is növ, életbe lépjenek. Az oltalom állatálló termékek és a földrajzi megjelöléssel megjelölt termékeknek a termelői megérdemlik, hogy jobb alkupozícióba kerüljenek. Ez nagyon lényeges. Hiszen a többséghez képest más termékeket állítanak elő. De nagyon sokszor pici üzemekről van szó, akik csak kis volumenben termesztik ezeket a különleges termékeket. Olaszországban például nagyjából 1 millió tonna sajtot állítanak elő összesen, miközben nagyon erősen struktúrált ez az egész piac. Aztán a tejtermelés esetében Spanyolországban például van 25 oltalom alatt álló termék, ez 29 és fél ezer tonnát jelent, és összesen 433 tejtermelő vállalat állítja ezt elő. Aztán azt is tudjuk, hogy ugye ezeket az óriási mennyiségű, vagy éppen kis mennyiségű sajtokat nagy láncok viszik utána piacra. Az Európai Unió belül a, a lánc a következőképpen épül föl, van 13,7 millió gazda, 310 ezer üzem, ezek az élelmiszer és ital ágazatra esnek, és aztán, hogyha megnézik ezt az ábrát, egyfajta ilyen homokórát mutat, középen foglalnak helyet a kistermelők, és legalul ott vannak a fogyasztók. Öt nagy körben kerülnek értékesítésre ezek az egyes termékek. Látják ott a számoknál, hogy ezek a kereskedők milyen arányban vannak jelen, 81-től 25 százalékig Franciaország és Olaszországot említem itt csak. A, ezek a pici mennyiségek, amelyeket ezek a kis üzemek termelnek, hát ezek túl nagy bevételt ugye nem generálnak, éppen ezért elég nehéz is számukra, hogy utána ismerté tegyék magukat, promotálják a saját termékeiket. És ezzel szemben állnak ugye ezek az óriási kereskedőláncok. láncok, és hát nyilván a kiskereskedők ezzel szemben hátrányba kerülnek, a kis termelők. Amennyiben nagy az áringadozás, és a termelői árak alá is esnek, az előállítási árak alá, akkor az oltalom alatt álló termékek termelői számára egyre nehezebb lesz egyáltalán megmaradni a piacon hogyha eh, hosszabb időn keresztül nem tudnak érvényesülni a piacon, akkor gyakorlatilag tönkre mennek ezek a kisebb eh, termelők, ezek a kisebb gazdák. És enne, ez egy láncreakciót eh, vált ki, hiszen a teljes infrastruktúrát érinti, mégpedig negatívan egy-egy ilyen láncreakció egészen az idegenforgalomig. Mik lehetnek a kiutak ebből a helyzetből? meg lehet próbálni támogatni azt, hogy a kistermelők közül többen termelői szövetkezeteket alakítsanak, és együttesen tegyenek többet azért, hogy a, az eredetet levédjék, és oltalom alá helyezzék a termékeiket. Aztán az is egy alternatíva, hogy megpróbáljanak alkalmazkodni a piaci trendekhez. Tehát a saját termelésüket és a termékeik alakítását a piaci kereslethez igazítsák. Sokkal jobban kell tehát nyomon követniük, hogy mi történik a piacon. Nyilván sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha nem, lenne, nem lennének olyan nagyok az administratív terhek. Azaz az administratív terheknek a csökkentése jótékony hatással bírna ezeknek a kistermelőknek az életére. A egy másfél éves időszak, amelyet jól ismernek, amikor pályázatokra jelentkeznek, nyilván ennek az időszaknak a csökkentése sokkal egyszerűbb helyzetet teremtene egy-egy ilyen megjelölésnek a, az odaítélésekor. A rendeletjavaslatban az is szerepel, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkalmazzuk. Az EU működéséről szóló szerződés 290-es cikke ugye azt mondja ki, hogy a bizottságra ruházható az, az a hatáskör, hogy az általános jelentőségű nem jogalkotási jogi aktusokat, amennyiben az az alap jogi aktust kiegészíti, vagy pedig módosítja, saját hatáskörben is elfogadhat. Nyilván ez kell, hogy maradjon a kivétel, tehát ne ez legyen a rendes eljárás, hiszen akkor lehet megtartani az intézmény közi egyensúlyt és a transzparenciát a jogalkotásban. Ezek az elvek nem sérülhetnek. Ez a rendeletjavaslat a minőségi rendszerről nyilván egyszerűsíthető is volna, mert 51 cikkből 18 az, amely szigorúan véve valóban a minőségre vonatkozik. Lehetne persze itt egy kicsit összébb csomagolni a gondolatokat, és akkor pontosan értenénk, hogy miről is szól ez a csomag. Összefoglalva, hát itt személyes következtetéseket is hallanak majd tőlem. Egy európai minőségi, minőségi rendszer, minőségi előírások rendszere nem alapulhat csupán csak a megjelölésekre és a számokra, hanem sokkal inkább gazdasági és szociális politikai aspektusokat is figyelembe kell venni. Az oltalom alatt álló termékek és a földrajzi eredet megjelölést magukon viselő termékek esetében is olyan politikára volna szükség, amely a versenyképességet fokozza, az egyik legnagyobb gyenge pontja az eddigi minőségi politikának az EU-n belül abban mutatkozott meg, hogy az egyik oldalon a versenyképességet azt ugyan növelni kívánták, ugyanakkor azonban a, a tovább lépés az nem szerepelt a napi renden, és hát azért ez egy nagy ellentmondás. Amire szükség van, az egy jövőben mutatóbb, egy jövőorientált politika. Nem lehet azt mondani, hogy minél több a regisztrált megjelölés, annál jobb. Nem. Sokkal inkább a, a teljes, az összgazdasági értéket kellene mérlegelni ezen termékek vonatkozásában, és akkor a minőség, rendszer alkalmazása megmutatná a hozzáadott értéket, hiszen akkor észszerű ennek az alkalmazása, hogyha valóban versenyképesebb termékek kerülnek a piacra, méghozzá olyan termékek, amelyek gazdasági szempontból is több hasznot hoznak. Aztán a márkákat jobban kell tudatosítani a fogyasztók, a vásárlók körében. Ehhez nyilván egyes értékesítési kampányokat is illene szervezni, és azt is egyértelművé kell tenni, hogy olyan termékekről van szó, amelyek mások, mint a tömegcikkek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Pántini úr. És most pedig a következő szakértő kapja meg a szót, Gilles Aller úr, önél szó. Francia. Merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok. Köszönöm a bizottságnak a meghívást. Köszönöm, hogy előadást tarthatok önöknek arról, hogy a kis gazdaságoknak, a helyi piacoknak mi a szerepe az európai minőségi rendszerben. Néhány szót szólnék az általános összefüggésekről, hova is helyezzük el ezt a kérdést. Majd néhány szót szólnék a minőségi csomagról, csomagtervről, azután a kis gazdaságokról, az önellátás szolgáló gazdaságokról, néhány szakpolitikai kérdésről, megállapításról szólnék, és ajánlásokat tennék. Ami az általános összefüggéseket illeti, egészen röviden szeretnék utalni arra, hogy egy-két évtizede változás történt nemzetközi szinten a versenyt, illetően különböző kérdések merülnek itt fel. A 90-es években a minőség terén volt fordulópont, változás, majd pedig a szolgáltatások terén. A fogyasztók olyan termékeket is kívántak, amelyeknek értelmük volt, fair trade, tisztességes, méltányos kereskedelem, mentsük meg a földet, stb. Valamint különböző szolgáltatások születtek, a közétkeztetés, a bio ételek, egyebek. A többi részt illetően is rövid leszek, de szólnék arról, hogy a 2007-2008-as válság után változás következett be, és ennek nyomán fel kell tenni néhány kérdést a szabályozásról, a mezőgazdasági termékek adásvételének szabályozásáról. Itt a szerződéses kapcsolatok fontos szerepet töltenek be. Ami a minőségi csomagtervet illeti, vagy a minőség kérdését, már szóltunk arról, hogy az oltalom alatt álló eredet megjelölés és földrajzi jelzés, ezek száma emelkedett, de 92 óta, de a tanúsítási rendszerek illetően a bizottság 440-et tart nyilván ezekből, és a vidékfejlesztés során is jelentős támogatások állnak rendelkezésre, és biotermelés, minőségi termékek termelése is folyik. A minőség csomagot illetően a különböző csoportok, csoportosulások kerültek előtérbe a termelőket illetően, és itt a cél a minőségi termékek előállítása és forgalmazása. Ami pedig a kis gazdaságokra és a helyi piacokra vonatkozik. Egyrészt ez a minőségcsomag része, másrészt pedig az értékelések azt mutatják, hogy az egészen kis termelők részvételére nehéz a minőségi intézkedések megvalósítása terén, vagy alkalmazása terén. És a PAK reform és a KAP reform ismertetésének is különböző fázisai vannak. Itt mindig más és más hangsúly kap a minőség, a verseny szempontjából is. Nem csak arról van szó, hogy bizonyos rendszereket vagy hátrányos helyzetű régiókat védeni akarnak, ahogy ez a múltban volt, hanem a hangsúly a versenyképességre helyeződik, arra, hogy a piac hatásköre nőjön az egész láncolat során, valamint a kisebb gazdaságokat is életbe lehessen tartani. Itt különbséget kell tenni a saját célra termelő gazdaságok és a kisgazdaságok között. Ami az első csoportot illeti, szociális szerepük igen jelentős. Ez mindig a gazdasági helyzettől függ világszinten vagy regionális szinten, és ezek főként az új tagállamokban találhatók meg ezek a gazdaságok. A saját felhasználásra termelő gazdaságok tulajdonképpen informális szerepet jelentenek be a gazdaságban, de a szociális védelmi rendszerben is igen jelentős szerepet töltenek be, valamint ezek mindenképpen hozzájárulnak a vidék képéhez és a környezetvédelemhez. A kis gazdaságok részt vesznek a helyi piacok életében áruik, szolgáltatásaik által, és hozzájárulnak a gazdasághoz. Egyébként a saját célra termelő gazdaságok, saját felhasználásra termelő gazdaságokra is ez jellemző. Vannak zöld gazdaságok, családi gazdaságok, ezek száma korlátozott, és a kis gazdák hozzájárulnak a biodiverzitáshoz, a vidék megfelelő képéhez, és arra is, hogy az unió területén megfelelően helyezkedjenek el termelő gazdaságok, főként a hegyi vidékeken, vagy hegységekben, hegyvidékeken. Európai szinten pedig megállapíthatjuk, hogy a az a státusz, hogy gazda, ez igazából nem létezik. A gazdák státusza nemzeti szinten lesz továbbra is meghatározva. Ami pedig a megoszlását illeti a gazdaságoknak méret szerint, ez különböző az EU-n belül más és más országonként. Ha figyelembe vesszük a legkisebbeket, amelyeknek kevesebb, mint két hektár áll rendelkezésükre, vagyis kevesebb, mint két gazdasági egységről van szó. Ez azt jelenti, hogy ez 47%-át teszi ki az európai gazdaságoknak, és a felhasznált földterületek 3%-át. A 47% jelentősen kevesebb, hogyha figyelembe vesszük, hogy az első pillér hányan veszik igénybe, hányan hasznosítják, hiszen minden országban értéket állapítottak meg a saját felhasználásra termelő gazdaságok terén, vagyis hogy kiférhet hozzá az első pillérhez, annak támogatásaihoz. Hogyha figyelembe vesszük az olyan gazdaságokat, amelyek területe több mint 10 hektár, akkor megállapíthatjuk, hogy itt ezek inkább családi gazdaságok, ahol a családtagok működnek közre, dolgoznak. Hogyha a közvetlen kifizetéseket leegyszerűsítjük, akkor a kisgazdaságokat tulajdonképpen nem definiálják, csupán a küszöbértéket állapították meg a közvetlen kifizetéseknél. Vannak kisebb gazdaságok, kis gazdaságok, amelyeket érintenek a kap érintkezései, például a második pillér intézkedései és a minőségre vonatkozó rendszerek a kisgazdaságok, a saját felhasználásra termelő gazdaságok. Mint elmondtam, a probléma itt a bejegyzési küszöb a közvetlen kifizetéseknél az MVAN belül vannak rendelkezések, amelyek a kis gazdaságoknak szólnak, melyek átalakulóban vannak, de ez minden országban más és más, és ez tulajdonképpen korlátozott mértékű. A kis gazdaságokat illetően különböző mechanizmusok vannak, itt a kifizetések kiegyenlítettebbek a kapon belül, például vannak plafonok az alkalmazottak szerint, azután külön pénzalapok vannak, közvetlen kifizetések egyszerűsített rendszere vonatkozik ezekre, azután az ökológiai összetételt is figyelembe veszik. A különböző rendszereket egyszerűsítették, és vannak mechanizmusok, amelyek támogatják a kisgazdaságokat és a kisgazdákat. Több tanulmány született erről, főként Franciaországban, de másutt is, hogy a, a kisgazdaságok kevésbé vesznek részt a többi gazdával szemben a minőségi rendszerekben, viszont a ha egy kis gazdaság részt vesz a minőségi termékek előállításában, akkor a túlélését és a fejlődését is szolgálja a saját gazdaságának. Ami a kis gazdaságokat illeti, a minőségi rendszeren belül itt nem csak egyéni feltételeket kell figyelembe venni, hanem itt szükség van kollektív beruházásokra, az infrastruktúra fejlesztésre, és általában tájékoztatásokat is kell adni a gazdaságoknak a rendszerekről, és a tanácsadási rendszert mindenképpen fejleszteni kell, és el kell érni, hogy ezt igénybe vegyék a gazdák. A fenntartható fejlődés szempontjából beleértve a kis gazdaságokat, itt két aspektust kell figyelembe venni. Egyrészt a mezőgazdasági források megőrzése, ezt teszi lehetővé a termelés, valamint a fenntartható fejlődéssel való kapcsolatot, amelyet a, az élelmiszer ellátás szintjén kell felvetni. Itt fontos szerepet játszanak a helyi projektek, hiszen ezek integráló szerepet töltenek be különböző környezetvédelmi szolgáltatások nyújtását is jelentik, a minőségi termékek rendszerébe való bevonást és az élelmiszerre való ellátás biztosítását. Minőségrendszerről már az előbb hallottunk. Ezzel kapcsolatosan kiemelnék három gondolatot azok közül, amelyeket kivetítettem, ami a minőségi termékeket illeti. Én itt az oltalom alatt álló eredet megjelölésre gondolok. Ez a kulturális örökséggel összefügg, és ez a városi fogyasztás egyik módja, a szolgáltatások egyik fontos fajtása. A másik pedig, hogy itt közjavakat állítanak elő, szociális, ökológiai szerepet töltenek be, viszont nehéz felmérni az ilyen jellegű termelést, talán még az ajánlások körében erre visszatérek, de elképzelhető, hogy itt történik azért valamilyen jelentéstétel az ilyen jellegű termelésről, és arról, hogy itt milyen elkötelezettségek történtek, integrálódás és ökológiai jellegű termelés szerint. Itt a címkézést is meg kell említeni, és a tanúsítványok rendszerét milyen problémáik vannak a kisgazdaságoknak a téren, hogy a minőségi termékek piacán részt vegyenek, és milyen intézkedések történtek a kapon belül. Itt vannak egyéni gazdasági nehézségek, mert nagyon nehéz a tanúsítványi rendszer költségeit kifizetni és egyéb költségeket, de vannak itt kulturális, szociális nehézségek, akadályok, milyen kulturális nehézségek, mit értek én ez alatt a, az ismeretek megszerzésének nehézséget. A kis gazdaságok függnek attól, hogy hogyan irányítják ezeket a rendszereket, és hogyan oszlik meg a gazdasági és szociális hatalom. Azután vannak területi externáliák, ami a minőségi termékeket illeti, lehetnek itt pozitívumok, mondjuk jobb fizetés lehet szerezni, vagy jobban részt lehet venni a helyi gazdaságban, ki lehet alakítani a területi termékek kosarát, főként a turisták által látogatott térségekben, de itt új helyi piacok is létrejöhetnek, erre is rá fogok térni nem sokára. Elfelejtettem itt megemlíteni egy kérdést, mégpedig azt, hogy a minőségi rendszer termékei fontosak a nemzetközi kereskedelemben a hagyományos különleges termékek, de ezeket főként a nemzeti vagy regionális piacon adják veszélyt, és mindez összefügg a vidékfejlesztéssel. Ez azt jelenti, hogy az integrációs funkciót el kell ismerni etéren, hiszen ez a vidékfejlesztési politika keretében alakul. Ami a minőségi csomagot illeti, a kínálat oldaláról szólnék néhány szót. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre arra, hogy kontrollálják a specifikus minőségű termékeket a különböző hatóságok. Például itt vannak termelési limitek, azután specifikációk, amelyek összefüggnek a térség erőforrásaival. Minél erősebb ez a kapcsolat, annál erőteljesebb a kontroll, és annál jobb minőségű a termelés. De vannak itt még kiegészítő intézkedések, ezek egy-egy piaci szegmensre vonatkoznak, például a bor esetében, a sajt esetében ugyanazon jelzés alatt különböző szegmensek vannak, vagy továbbra is a boron belül van egy indirekt kvótarendszer, mégpedig azzal, hogy a termelést limitálják. A másik pedig limitálják a kínálatot, ott van a tárolási rendszer, de van egy második piac is erre vonatkozóan, vagyis a termelés egy részét generikusan lehet eladni, vagy pedig a márkán belül lehet diverzifikálni, és ez tulajdonképpen külön piacot képez. Yeah. Nagyon nehéz itt szoros értelembe vett kvóta rendszert létrehozni, de szükség van arra is, hogy a válságokat megelőzzük, hiszen az ilyen jellegű termelésre a válságok hathatnak. Erre szolgál a piac, az egységes piac szabályozása, és a szakmaközi csoportosulások szerepe is itt merül fel. Helyi piacok, ezek mások és mások a különböző európai régiókban. Úgy látom, hogy az elmúlt évtizedekben változott a kép. A helyi piacok régen az informális értékesítéshez kapcsolódtak a családi hálózatokhoz, de körülbelül 20 éve Különböző alternatívák vagy iniciatívák születtek a szociális ügy megvédése, védelme érdekében. Most azt látjuk, hogy ezek a kezdeményezések integrálódnak, és új motivációkat vezetnek be, és a helyi piacon új résztvevők jelennek meg. Az új fázis három dolog jellemzi. Először is az, hogy néhány gazda csatlakozik ehhez az értékezési értékesítési formához, mert itt gyorsabb a reagálás az ár változásokra, valamint ott vannak a generikus termékek, azután jelentős igény van bizonyos szolgáltatásokra az új helyi piacokon. A, például a kollektív étkeztetésen keresztül, nem csak az egyéni vásárlók vásárlós, vásárlásai terén is, az egész élelmiszerrendszer irányítása is hat erre. Végül pedig néhány ajánlást tennék, ami a kis gazdaságokra vonatkozik, a, mi a limitet illeti a befektetési támogatások terén. A kis gazdaságokat nem szabad a kollektív programokból a befektetési programokból kizárni. Az általány az mindig a családi összetételtől függ, és részt kell, hogy vegyenek a különböző mezőgazdasági, környezetvédelmi programokban is ezek a kisgazdaságok a prioritást élvező térségekben. Hogyan lehet az ellenőrzést egyszerűsíteni? Vannak erre különböző lehetőségek, de nem bocsánat, ami a kisgazdaságokat illeti, és nem pedig az önellátást célzó gazdaságokat. Itt az egyéni feltételekhez kell igazodni, szükségük van ezeknek a gazdaságoknak adminisztratív segítségre és a különböző információkat meg kell, hogy kapják. De a kollektíváknak, a kollektívák integrálódnak és területileg terjeszkednek. A másik pedig az ökológiai programokban való részvétel a kisgazdaságok idején. Elképzelhető, nem, elnézést kérek, másképpen akartam fogalmazni, visszatérek a kisgazdaságokra, tehát támogatni kell a kollektív projekteket, azután a bejegyzési költségekhez támogatást kell adni, azután a kontrollpolitikán kellene változtatni, az a mezőgazdasági környezetvédelmi programokban részt kellene, hogy vegyenek, de ez legyen önkéntes alapú, vagy pedig vegyenek részt a kis gazdaságok kollektív programokban mégpedig úgy, hogy kollektív felelősségvállalás történjen. Ami a felelősséget illeti, szerintem arra kell itt gondolni, hogy a közjavak szállítása, a környezetet szolgáló javak leszállítása fontos a kollektív számára. A másik pedig a területi dimenzió, itt nem csak egyéni, hanem területi problémák is felmerülnek, ezért a szociális integráció legyen a cél. Az ellenőrzés filozófiáját meg kell változtatni, és az eredmények értékelését is legyen egy önkontroll, és miért ne adjunk további támogatásokat, segítséget, akkor, hogyha a kollektív célokról van szó, és kollektív felelősségvállalásról. Ami pedig ami pedig az önkéntes tanúsítványokat illeti és az irányvonalakat, a fenntartható fejlődést, itt lehet ajánlásokat tenni mégpedig a felelősségvállalás, az elszámoltathatóság bevezetését, helyi piacok fejlesztése, a tapasztalatokat terjeszteni kell, a képzést, az innovációt továbbfejleszteni, segíteni kell az infrastruktúra fejlesztésben, a támogatások legyenek sokfélék, sokrétűek, de úgy gondolom, hogy a kollektív, hogy a projekteket kollektív projektekké kell átalakítani. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm, és Darcsia Vanesco asszony kapja meg először a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, a nagyon fontos előadásokért ezen a workshopon. Azt gondolom, hogy itt a kihívás még következik, amit vállalnunk kell a minőségi csomag keretében. Azok az adatok, amikről hallottunk, egyértelműen mutatják, hogy az élelmiszerek minősége identitást, többletértéket jelent, és még nem gondolkoztunk el azon, hogy milyen lehetőség kínálkozik, ezt kihasználandó a világkereskedelemben, tehát javítani kell a fogyasztók felvilágosítását is. Ez a csomag a bizottságban amelyet a bizottság terjesztett elő, nagyon fontos, és ez összefügg azzal is, amit a kvótákkal kapcsolatos jelentéssel kapcsolatban megvitattunk. Tehát ez egy bizottsági javaslat, és nekünk erről még el kell gondolkoznunk. Nem akarom szaporítani a szót, mert szeretném, hogy más kollégák is hozzá tudjanak szólni, de két konkrét kérdést feltennék, és erre szeretnék majd választ kapni. Tehát Prantini úr arról szólt, hogy a termelői csoportoknak milyen szerepük van Nem tudom, hogy a bizottságban tudunk erről vitatkozni, de hallottunk egy oltalomról, ugye minden termelő, ha teljesíti a feltételeket, akkor élvezheti ezt az oltalmat, és az eredet megjelölést ő, ő kérheti. De nehéz a ilyen nagy mennyiségben ezt ellenőrizni, és ezt hallottuk is. Úgyhogy azt szeretném tudni konkrétan, hogy hogyan lehet megvalósítani a mennyiség ellenőrzést. És ez is része ennek a csomagnak. A második kérdésem, ami szintén fontos, az az, hogy A két rendelet kapcsán, tehát a minőség és a forgalomba hozatalról szóló rendelete kapcsán, ugye ezt a két elemet kell vizsgálni. Van egy második számú melléklet. Ezek az önkéntes minőség megjelölések, de vannak egyéb jelzések és megjelölések is. És hogyha minőségi normákról beszélünk, és írásos termelői nyilatkozatokról, akkor, mint például az OEM, az OFJ vagy a HKT termékek, tehát az oltalom alatt álló eredet megjelölés, az oltalom alatt álló földrajzi jelzés és a hagyományos különleges termékek, vagy ide egyéb termékek is felvehetők önkéntes alapon, de a forgalomba hozatal összefüggései is fontosak. Most nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha a rendeletet módosítjuk. Mi ugye jobban akarjuk tájékoztatni a fogyasztókat, ez a cél a minőség megjelöléssel bizonyos termékekről, amelyek bizonyos feltételeknek megfelelnek. És a minőségszabályozásnak ennek kell megfelelnie. Még sok mindent lehetne erről mondani. Hallottunk a jogszabályokról, azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés a bizottságnak és a parlamentnek nagyon fontos szerepet biztosít, de megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Egyrészt a gyors lépés a fontos, ami szükséges a piacon, de hát vannak nagyon fontos lényegi kérdések, és a parlamentnek ezzel kapcsolatban is állást kell foglalnia, tehát ott kell lenni a tárgyaló asztalnál, ezért keressük az egyensúlyt a jogszabályok és a megfelelő javaslatok között, amelyekkel kapcsolatban nyilatkozunk. Köszönöm szépen. Cuvântul în continuare, Dorfman. Most Dorfman úr következik. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Én magam is azzal kezdem, hogy köszönetet mondok az elhangzottakért. Ez egy nagyon izgalmas rendezvény volt, és gyakorlatilag a lényeget hallottuk a jelentés felelőssétől, és a bizottság javaslatai megfelelő irányba mutatnak. A Pantini úr által elmondott számok nem túl bátorítóak, tehát az a tény, hogy két százaléka a teljes mezőgazdasági termelési értéknek jut, esik ezekre a termékekre, amelyek oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkeznek. Fel kell tenni a kérdést, hogy ez miért van így, és én azt hiszem, hogy a termelést minden bizonyal jobban meg kell tervezni, mint ahogy az eddig történt. Ezek nagyon fontos kérdések. És kétség sem férhet ahhoz, hogy bizonyos megjelöléseknél egy márkáról van szó, és ezek a márkák sokszor ismertebbek a nemzetközi piacon, mint az a a champagner, a pármai sonka, a rockford, a parmezán sajt. Tehát ezek igazi márka nevek, és ezeket a márkákat menedzselni kell, és éppen ezért nagyon fontos ez a márka menedzsment is, és meg kell nézni, hogy egy ilyen márkás cikkből mennyi kerülhet piacra, és a márkák esetében befektetésekre van szükség. Befektetésre van szükség a márkába. Ezek eredet megjelöléssel is rendelkeznek, és sok termelő is csatlakozhat ehhez. Perez asszony azt mondja, hogy nincs megfelelő hozzáférés, tehát biztosítani kell a piaci hozzáférést, de szabályozott formában. Nem lehet önkényesen kizárni senkit egy ilyen gyártó közösségből. A bizottsági javaslattal kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy meg kellene fontolni, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal rendben van-e minden a mi esetünkben, hogy jó -e ez nekünk, és itt még néhány megjegyzés. Mennyiben lehet ez jó vagy kívánatos, hogy a teljes termelési lánc ilyen korlátozás alá esik? ami a feldolgozásra vonatkozik. Lehet egy konzorcium, egy testület, amely saját mérlegelés alapján dönthet arról, hogy egy adott termék hogy dolgozható fel, és van -e ennek értelme. És ha most veszek egy zsemlét, pármai sonkával, akkor ha ezt a szendvicset értékesítem, akkor ráírhatom még, hogy pármai sonka. Ki fogja ezt ellenőrizni, meg lehet-e az ilyesmit ellenőrizni? Tehát megfelelő ellenőrzés nélkül a fogyasztónak is ártunk, és a gyártónak is. És valószínűleg akkor az a sonka sem minden bizonyal pármai a szendvicsben, hanem valahonnan máshonnan érkezett. És a hegyvidékekkel kapcsolatban, amelyek korábban még szerepeltek a bizottsági javaslatban, most valahogy nincsenek ott. Nem kellene ezt ismételten bevezetni, hogy a hegyvidékekről származó termékek is ugyanolyan oltalomra méltóak, mint a regionális termékek, amelyeket oltalom alá helyeztünk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. José Bové kollégái a szó. Köszönöm. Nagy érdeklődéssel figyeltem a két hozzászólást, ami a minőségjelzést illeti és a volumeneket. A volumen itt a fő kérdés, hogyan lehet kézben tartani a mennyiséget, a volument, a különböző jelzések keretében az ezzel megbízott szervnek ezt el kell érnie, mert különben katasztrofális helyzet jelentkezik a termelő és a különböző jelzések szempontjából is. De van itt egy pont, amiről nem beszéltünk, mégpedig a, az alatt álló termékek utánzása. Ez olyan, mint ha tojások lennének itt a, az alatt álló termékek esetében. Itt valóban nagy problémával állunk szemben. A másik pedig a kis gazdaságok. Erről is hallottunk egy előadást. Van kérdésem, hogyan lehet ezeket megtartani? A másik pedig, hogy hogyan jönhetnének létre új kisgazdaságok. Ami a kisgazdaságok támogatását illeti, nem volt elég szó arról, hogy támogatni kellene a területi önkormányzatokat a téren, hogy fejlesztenek ki különböző eszközöket, például helyi piacok, azután feldolgozó műhelyek, hasonlók, mert így a kis gazdaságok megtalálnák a piacokat, vagy pedig létrejönnének feldolgozó műhelyek ott, ahol még nem léteznek a területi struktúrák és a mezőgazdasági egységek ebből hasznosulhatnának. A másik a normák a kis gazdaságok számára. Hogyha egyforma normákat vezetünk be eh, egy nagy gazdaság számára, ott, ahol három millió liter tejet termelnek, vagy egy kis gazdaság számára, ahol mondjuk 50 ezer liter tej, tejet termelnek, ez nem igazságos. Meg kell nézni mindig a piaci szintet. Van nemzetközi, nemzeti vagy helyi piac, és a konfiguráció más és más. Hogyha fenntartjuk ugyanazokat a normákat, akkor már nem lesz kisgazdaság a végén, meg helyi piac, meg helyi feldolgozás. Erről szeretném hallani a véleményüket. A másik pedig a megtelepedés, vagy pedig a igen, a megtelepedés. Van, aki azt mondja, hogy ez őrült gondolat, hogy az emberek kisgazdaságokat hozzanak létre. Vannak emberek, akik úgy döntenek, hogy kis struktúrákat választanak, például kenyeret sütnek, és sajtot állítanak elő, egyszerre mind a kettőt, és ezt valahogy az európai kereteken kívülre esik, mert sem az első pillérben nem esik, sem a támogatási rendszerekben. El kellene gondolkodni arról, hogy a kis gazdaságokkal kapcsolatosan újfajta vidéki élet kezd kialakulni. És akkor most a két szakértőt kérem, hogy válaszoljanak arra, ami elhangzott. Pantini úr először öné a szó. Köszönöm szépen. Néhány kérdés elhangzott az elhangzottakkal kapcsolatban, és ezek a, termezés, a termelés tervezését érintették leginkább. Ezzel kapcsolatban van személyes véleményem. És csak azt ismételhetem, hogy ezek a termékek, amelyek tehát oltalom alatt állnak, ezek mások, mint a tömegáru. És ez a megjelölés, vagy ez a jelzés sok kis középvállalat termékeire vonatkozik, és a termelési mennyiség az hasonló az egyes üzemek esetében, és akkor, hogyha az árak csökkennek a piacon, akkor ezek a termékek bekerülnek ebbe a sodrásba, ebbe az árcsökkenési spirálba, és el kell kerülni, hogy gyakorlatilag áldozatává váljanak az árupiacnak. Noha nem részesek abban, és nem tudnak minden kockázatot egyedül viselni, úgyhogy egy nagy üzem bizonyos veszteségeket sokkal jobban el tud viselni, mint ezek a kisebbek. és csak kis termő felülettel rendelkeznek, de ez nem jelenthet eleve hátrányt, hogy kisebb az a terület, ahol a termelés folyik. Az ellenőrzés, az irányítás, a termelés irányítása inkább egyfajta ilyen éberséget kell, hogy kialakítson, és új elhelyezési lehetőségeket kell megnyitni mindenek előtt külföldön. Tehát arra kellene kísérletet tenni, hogy a termelés tervezése az inkább növekedés orientált legyen. És folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy az összetevők hogyan alakulnak, miből áll a termék. Az ellenőrzés során ezt is folyamatosan felügyelni kell, és ez az ellenőrzés később átadható a kisebb termelők, akik ilyen oldalom alatt álló termékeket állítanak elő, csoportokat alakíthatnak ki, és az ellenőrzési feladatokat átruházhatják valamilyen testületre, valamilyen intézetre. Adott esetben a végtermék őkkel kapcsolatban közös szabályokat fogadhatnak el, ezt jónak tartanám. És akkor most a következő előadója, szó úré. Je pense que... Szerintem, ami az oltalam alatt álló eredet megjelölés, földrajzi lejegyzés, illetés, az ilyen jellegű termékeket. Van olyan termék, amire ez a rendelet nem vonatkozik, viszont a bortermelés esetében vannak rendelkezések, hasonló rendelkezések, szinte az egész piacot lefedi mindez. A sajt ágazatban is az ilyen jellegű termékek szerepe nagyon jelentős. Nem az átlagot kell venni, az átlagértéket, hanem az egészet kell nézni. Ami a kontrollt illeti, a volumen kontrollát, itt két probléma van. Az egyik maga a volumen ellenőrzése, a másik pedig az érték megoszlása az egész láncon keresztül, hogyha a kis termelők érdekelnek bennünket. Kontroll esetében az ilyen típusú termék értékes, hiszen szociális értéket képvisel, képet lehet alkotni, ennek segítségével a termékről. A jó borok esetében az előttem szóló már szólt erről, itt a ritka termékekről van szó, hiszen eztől értékesek. Itt nem lehet általános megoldást találni szerintem, mert ha, vagyis a volumen limitálására, mert minden attól függ, hogy hogyan irányítják ezeket a piacokat és rendszereket. A specifikációban már, vagy feladatkírásban már nagyon sok olyan tétel szerepel, ami a volument limitálja. Talán ezen belül lehetne javasolni azt, hogy elgondolkodjanak azon, hogy mindez az egész piacra, vagy a piac viszonylatában működjön, de azért az eseteket pontosítani kell, a termelő csoportosulásoknak lehetővé kellene tenni az, hogy ők maguk kontrollálják a volumen, de nem hiszem, hogy ez általános kérdés, és szerintem ez nem teszi lehetővé mindig az, hogy az értékekből a kistermelők hasznosuljanak végső soron. Ami pedig a kis gazdaságokat illeti, egyetértek Zsózé Bovéval, és megpróbáltam ezt kibontani a feljegyzésben. A helyi önkormányzatok szerepe, a régió közti önkormányzati szerep, a régiók szerepe, azért, hogy kollektív infrastruktúrákat hozzanak létre, Egyébként Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban már van erre vonatkozó tapasztalat, vagyis új piacokat akartak létrehozni a kollektív étkeztetés eh, érdekében, kórházakban, vállalatokban kollektív étkeztetésről van szó, és amikor itt közbelépnek a helyi önkormányzatok, vagy a regionális önkormányzatok azért, hogy új szervezeti formákat alakítsanak ki, helyi piacokat, amelyek az új szereplőket is előtérbe helyezik. Valaha voltak az amapok. Ott az volt a cél, hogy a fogyasztó minőségi terméket kapjon, de közben támogassák a termelőt is. Vannak idős emberek a városokban, akik minőségi termékeket, biotermékeket keresnek, és azt akarják, hogy ezeket a termékeket ott a lakóhelyük közelébe vásárolhassák meg, vagy pedig mondjuk a kollektív étkeztetés keretében. Tehát itt a helyi önkormányzatoknak, regionális önkormányzatoknak nagy a szerepük abban, hogy kifejleszték a helyi piacokat, és itt a fenntartható fejlődésről is szó van a mezőgazdaság terén, az élelmiszer ellátás terén, mert ez azt jelenti, hogy a helyi termékek kettős értéket képviselnek. Azután itt vannak a normák, vannak derogációk egészségügyi szempontból, egyes piaci vonatkozásokban a helyi piacokon kollektív felelősségvállalást is be lehetne vezetni, vagy egy kicsit könnyebb kontrollformát, könnyíteni lehetne a kötelezettségeken, ön ellenőrzés lehetne bevezetni. Úgyhogy itt merül fel a normák szerepe. Köszönöm. Igen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szakértőknek az előadásait és az önök válaszait is, és most pedig a fordítás az március 21-én kezdődik, azután április 11-12-én vizsgálják a fordítást, május 3-a a módosító indítványok benyújtásának a határideje, a bizottsági szavazás június 20-án lesz az ülést, ezzel lezárom a következő ülésre március 28-án 15 órakor kerül sor. Köszönöm szépen. Merci, merci. T'as levé la séance Oui. C'est bon. Je peux partir. <laughs> bon, allez, hop là. Oui. Oui, c'est dur, hein ah, C'est dur. Maintenant, demain, Luxembourg